God morgon och varmt välkommen. Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a FAM bizottság megjelent tagjait. Azzal kezdjük, hogy megnézzük a napi rendet, hogy elismerjük és elfogadjuk. Néhány javaslatom lenne, és pedig Záborska asszony kérésére ő pedig egy saját kezdeményezésű jelentésért felel, és pedig a nők és férfiak egyenlőségét előmozdító Európai Uniós szakpolitikák hozzájárulása a fiatalok egy bűnözés elleni küzdelemhez a címe. Természetesen a renden tartjuk, de a szavazást elhalasztjuk ezen kívül. Janok Adakis asszony pedig egy másik véleményért felelős, ez pedig a gyermekek szexuális zaklatása, szexuális kizsákmányolás és a gyermekpornográfia. Elhalasztjuk ennek is a szavazását, viszont a napirenden hagyjuk a témát, hogy megvitassuk. Ezen kívül az izlandi delegáció beszámolóját pedig elhalasztjuk, mert nem állt még össze a jelentés. Ezt a három javaslatot tettem volna a napirendhez, és most elismer, elfogadhatjuk a napirendet? Akkor tovább megyünk a következő témára, ez pedig az elnök közleményei. Nincsen aktuális információm ma reggel. A négyes pont pedig a következő ülés jegyzőkönyvének elfogadása, ez pedig a szeptember másodikai ülés. Mindenki megkapta a jegyzőkönyvet, és hogyha nincsen kifogásuk, akkor a mai ülés végén pedig elfogadhatjuk a jegyzőkönyvet. Akkor át is térünk az ötös témára. Az ötös téma pedig Jana Kudakis asszony jelentése, témája pedig a gyermekek szexuális zaklatása, a LIBE bizottság, a felelős szakbizottság. Most pedig át is adom a szót Jana Kudakis asszonynak, hogy bevezesse a témát. Ezen kívül lesz lehetőségünk, hogy megtárgyaljuk az ügyet. Már korábban is beszéltünk a szeptember másodikai ülésen a témáról, és azt is szeretném elmondani, hogy a LIBE bizottságban szeptember 28-29-én meghallgatás is volt a témában. De most átadom a szót Jana Kudakis asszonynak, hogy bevezesse a témát. Parancsoljon! Um, good morning. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek ma, és igazából itt Görögországba vezető utamon elszórom még spóráimat. Körülbelül száz módosító érkezett a jelentéshez, de ugyanarról szólnak szinte mind, és az irodámban pedig megpróbáltam kompromisszumot csinálni, hogy mindenkinek megkönnyítsem a dolgát. Ugyan az mindegyiknek a felhangja. Az egyetlen vitás, nem is volt vitás terület, tehát itt a börtönbüntetésekről van szó, konkretizálásukról. Én azt mondanám, hogy itt a legjobb gyakorlatot kövessük a tagállamokban, tehát ez a 5-6 év az ilyen jellegű büntetésekre, de amikor a bizottság szavazott, akkor én hangsúlyoztam azt a véleményemet, hogy ne konkretizáljuk a börtönbüntetést két okból. Az egyik az az, hogy valószínűleg nagyon kemény büntetések születnének, különben is. A másik pedig eh, az, hogy ez eh, megakadályozhatná az egész véleményt, és nem akarok a részleteken elodázni. Remélem, hogy a fordítás megérkezik. Tehát ez a problémánk. A másik problémánk az, hogy blokkoljuk, vagy mit csinál, mit lehet még csinálni? El, el, tehát vagy, vagy blokkolni, vagy pedig eltávolítani. Tehát itt is van egy vélemény eltérés, azonban ezzel is foglalkozhatunk, hiszen én mind a kettőt beletenném, hiszen mind a kettőre szükség van, ez kompromisszum is lehetne. Pillanatnyilag pedig tudni szeretném, hogy az árnyék előadók összeüljenek, vagy pedig a, a interneten keresztül tárgyaljuk meg a kompromisszumokat. Az idő miatt talán az internet üdvösebb lenne, de hogyha szeretnének egy megbeszélést, akkor ám legyen. Tehát eh, nem tudtam nem tudom, hogy tegnap a végszavazás eredménye mi lett, de szerintem itt igazából technikai nehézségekről van szó, tehát nem emberi vagy nemek közötti egyenlőségi szempontból problémás. Most szeretném mindenkinek megköszönni a módosítóját, hiszen nagyon jó módosítók érkeztek, és megerősítették a jelentést. Most pedig várom megjegyzéseiket. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást, és megnyitom a vitát, tehát várom a hozzászólásokat. Viha, Mrs. Zaborska. Záborská asszony. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék eh, gratulálni Janakudakis asszonynak. Kiváló munkájáért. Eh, nagy örömömre szolgál, hogy eh, Víme, že prednedávnom bola... Nagy örömömre szolgál, hogy benyújthattuk módosítóinkat. Tudom, hogy az írásos nyilatkozatot elfogadták hasonló témáról és számos vélemény született, például az internetes szólásszabadságról is, de legyünk konzekvensek. És legyünk következetesek abban, hogy a bizottság és a mi szakbizottságunk mit érhet el, és a néppárt támogatását élvezi a jelentés. Köszönöm, Záborszka asszony! Most Zsüven úr kap szót, parancsolja. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. A dokumentummal kapcsolatban nincs külön megjegyzésem, csak gratulálni szeretnék az előadódnak. De továbbra is egy pontos kérdést állandóan felmerül bennem, és szeretném tudni a véleményét a kollégáknak, és főleg az előadóét. A bizottság szövege gyerekről beszél. És úgy definiálja ezt, hogy olyan valaki, aki még nem érte el a szexuális szempontból a felnőtt kort. Néha meg 18 évesről beszél. Úgyhogy néha a szexuális felnőtt korra utal, néha pedig arra, hogy kevesebb, mint 18 éves a, gyerek, mint olyan. Úgyhogy azt szeretném tudni, hogy mi lenne az a definíció, amit meg kellene tartanunk. Tehát mi a helyzet ezzel a 18 éves korral? Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Meissner asszony kap szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Úgy, gondolt, úgy tűnt, hogy Jánakudakis asszony válaszolni akar, de akkor inkább vonjuk össze a kérdéseket. Igen, most ezt el kell dönteni, hogy 18 év vagy szexuális érettség. A gyermekpornográfia bűn marad, attól függetlenül, hogy hány éves a gyerek vagy a fiatalkorú. Azonban lehet egy ilyen különbséget is tenni. De azért jelentkeztem, mert szerintem jó dolog az, hogy itt foglalkozunk a témával. Nagyon fontos témáról van szó, nem nő specifikus téma. Az biztos, hogy több lányt érint, mint fiút, de mind a két nemet érinti ez a probléma sajnos. Ami a tetteseket illeti, a tettesek általában eh, férfiak, de lehetnek eh, nőnemű tettestársaik is. De sajnos ez így van, előfordul. Azonban tettem még egy megjegyzést a terápiás programokról. Látnunk kell, hogy eh, az interneten megtalálható gyermek pornográfia ne csak lezárásra kerüljön, hanem töröljék ki a pornográf tartalmakat. Azonban a tetteseknek terápiát is lehetne szervezni, az érintettek családjának lehetne programokat szervezni, gondozást. Angliában úgy tudom, hogy van egy ilyen segélyvonal, amit fel lehet hívni potenciális tettesként, mielőtt az ember elkövetné a tettét. Tehát a tetteseknek is van egy ilyen segélyvonal. El kell gondolkoznunk, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a bűncselekményeket, hiszen eléggé durva dolgok történnek a gyermekeknek. Köszönöm. És Bauer asszony. Köszönöm. Én is szeretném megköszönni Marinának ezt a véleményt. Két rövid megjegyzésem lenne, ami a vitát illeti. Az első a, az életkorra vonatkozik. Az emberi joggal való visszaélésről van szó, nincs kétség. Tehát 18 évnél nem lehet lejjebb vinni a korhatárt. Van egy megfigyelhető tendencia az elmúlt években, hogy az összes esetben, amikor gyermekekről beszélünk, 18 év a korhatár. Tehát, hogyha emberkereskedelemről beszélünk, a gyermekek jogairól, az ENSZ egyezmény alapján 18 év a korhatár. Marina említette az eltávolítás vagy a blokkolás, a zárás, zárolás problematikáját. A technikai lehetőségek szempontjából a prioritás az eltávolítás. Nincsen kétségünk abban a tekintetben, hogy nagyon sok ér szólhat ez ellen, de talán más megoldás problémásabb lenne. Az internetes oldalaknál szerintem hasznosabb az eltávolítás, mint a zárás, lezárás. Mindenképpen intenzívebb együttműködés kell. Nem tudom, lehet, hogy van valamilyen küldöttünk az ENSZ-nél az adatvédelem tekintetében, és ez is felelősséget vállalhatna abban a tekintetben, hogy kitörölje azokat az oldalakat, amelyek az Egyesült Államokban vannak, hiszen a legtöbb ilyen oldal vagy az Egyesült Államokban, vagy Oroszországban kerül az internetbe. Köszönöm. Bauer asszony, Boszkürt asszony kap szót. Eh, Elnök asszony, először is gratulálok, és köszönöm az előadónak a munkáját. Van egy kérdésem. Az előadó jelezte, hogy megpróbálja a zárolás, illetve eltávolítás témáját kompromisszumban megoldani. Szerintem ez az egyik legfontosabb pont. Tehát, hogy lezárjuk, zároljuk az oldalt, vagy töröljük. Most pedig áttérek a második megjegyzésemre. Nem nyújtottam be módosítót, mert a LIBE bizottságban is foglalkozom a kérdéssel de az elévülés témájáról szólnék. Tehát mikor évül el a szexuális zaklatás? Hiszen eh, a fiatalok, a fiúk és a lányok számára ez probléma. Hiszen elképzelhető, hogy csak eh, a tett után évekkel hajlandók beszélni a tettről, amikor az már elévült. Így eh, nem lehet eljárni a tettesek ellen. Amennyiben mondjuk egy intézményben történt a zaklatás. Tehát például, hogyha olyan fiúkról, lányokról van szó, akik egy intézetben vannak, árva házban, és hogyha ott zaklatás történik, akkor kell, hogy legyenek olyan fórumok, amelyek felelősek a gyermekekért, és amelyekben bíznak a gyermekek. De hogyha a gyermekek már nem bízhatnak az intézetek személyzetén, akkor ezt meg kell büntetni. Igen, köszönöm. Most akkor Janukadakis asszonynak adom vissza a szót, hogy válaszoljon a kérdésekre és tegyen záró megjegyzéseket. Um, right, written. Leírtam néhány megjegyzést. Az első a gyermek kérdése az úrnak ott. Tetünk elhatárolást, ez volt a probléma a bizottság javaslatával is. Az egyik módosítás azt írja, hogy a gyerek, a beleegyezés koráig gyerek a tagállamokban, az Egyesült Királyságban ez a korhatár 16 év, és a Vatikánban 12 év. Tehát vannak gyerekek, vannak serdülők 18 éves korig. A különbség az, hogy bár mindkettő ellen lehet szexuális bűncselekményt elkövetni, a beleegyezés életkora különbséget tesz. 17 éves korban már lehet nem életet élni, de hogyha valakit rákényszerítenek, az még mindig elfogadhatatlan. Érthető ez? Tehát ez egy technikai dolog mindössze, ez a különbség. Elkülönítettük a gyerekeket és a felnőtteket, bocsánat, az a serdülőket, igen, mindkét nem, nemet érinti a szexuális bűncselekmény, és, és mindkét nemből származnak már elkövetők is. Egyre több nőről hallunk. Nem tudom más országokban mi a helyzet, de az Egyesült Királyságokban csapatokról volt szó, házastársakról, akik ilyen bűncselekményt követtek el. el kell, meg kell néznünk, hogy miért követi el az asszony. Lehet, hogy nyomást gyakorol rá a férje, ezt a kérdést is meg kell vizsgálnunk, meg, kell, meg kéne néznünk, hogy a nők ilyen bűncselekményben miért játszanak másodhegedűsi szerepet. A terápia, a tanácsadás, igen, ajánlottunk fel tanácsadást család, olyan családoknak, ahol a gyereket bűncselekmény érte, és az egyik módosítás egy EU szerte elérhető telefonvonalat javasol, ahol, amelyet mindenki felhívhat, de azt gondoljuk, hogy segítséget és tanácsadást kéne nyújtani az elkövetők családjainak is, akik lehet, hogy ugyanúgy szenvednek. Találkoztam már néhány ilyen családdal. Igen, nehéz amikor az ember azt gondolja, hogy egy családember az ő férje, akit hirtelen letartóztatnak, mert elkövetett valamit, elviszik őt, de őnek is vannak gyerekei ez az egész családot tönkre teheti, megélhetésük megszűnik. Eltávolatás. Igen, az internettel kapcsolatban merült fel a kérdés. El kell ismernünk, hogy e, az ideális világban lehetne törölni az ilyen, internet, ilyen oltalakat, lehetne megszabadulni tőlük, de a valóságban nem történhet meg, és ha nem történhet meg, akkor nagyon szűklátókörű lenne tőlünk azt mondani, hogy ha nem tudjuk törölni, akkor meghagyjuk, blokkolni kéne, valamit kell tennünk. A felnőttek, hiszen felnőttek azok, E-, ez egyes ilyen oldalak nagyon régiek. Tudják, hogy ott vannak a képek, és amíg vannak, e, amíg fönt vannak a képek, addig az emberek azt megnézik, és azokat a gyerekeket így zaklatás éri. Tehát nagyon elke, e, erős elhatározásra van szükségünk, tehát hogyha nem lehet megszabadulni tőlük, akkor blokkolni kell ezeket az oldalakat, de a törlés lenne a prioritásunk. Valaki mondott valamit a büntetőjogról. Elfelejtettem. Talán Bauer asszony mondott valamit. Nem, a hölgyot, hogy meddig, mikor évül el egy bűncselekmény. Szerintem ez tagállamonként változó. Az Egyesült Királyságban számos olyan esettel találkozunk, ahol a gyerekeket zaklatják, amikor még nagyon fiatalok, tehát van nekünk egy korlátozásunk. Nem tudom, hogy más országokban mi a helyzet, de ezt szerintem nem tudjuk megváltoztatni, nem igazán szeretném az országok büntetőjogát megváltoztatni, meg tudnánk tenni, de be, beleilleszhetnénk egy módosítást, amelyben ajánljuk a tagállamoknak, hogy vizsgálják felül saját büntetőjogukat, de nem tudom, hogy technikailag megoldható ez ezen a, e, ebben a szakaszban. Remélem mindenkinek válaszoltam, többé-kevésbé. Köszönöm, Janok Adakis asszony. Volt még egy kiegészítő kérdés eh, Zsülenasz úrtól. Köszönöm. Eh, hadd térjek vissza erre a kérdésre már megint. A kettes cikk a bizottsági javaslatban, a kettes A, úgy definiálja a gyermeket, mint olyan szemét, eh, aki nincs még 18 éves. Jó, ezt én el tudom fogadni fiatalabb 18 évesnél, és minden egyes elképzelés a 18 évnél fiatalabbakra vonatkozik. De a hármas cikkben, a kettes és hármas pontban, tehát a hármas cikkben azt mondja a bizottság, hogy olyan gyerek, aki még nem ért el a szexuális szempontból felnőtt kort. És Franciaországban ez 16 év tehát akkor 18 évnél fiatalabb, de a hármas cikk értelmében Franciaországban 16 éves gyerekre vonatkozik ez. Tehát, hogyha a hármas cikket olvasom, a 16 és 18 év közötti korosztályra a hármas cikkben foglaltak nem vonatkoznak. Szerintem ez, szerintem ez hiba. Nem kellene szexuális felnőtt korról beszélni, hanem 18 éves korról. Gondolom, hogy volt ilyen módosító indítvány. Én magam nem adtam be módosító indítványt, mert én nem igazán tudtam odafigyelni erre a bizottsági mondatra akkoriban, de ha mindenki egyetért abban, hogy 18 éves kornál meg kell, kell meghúzni a határt, és nem a szexuális szempontból felnőtt kornál, akkor így kellene eljárnunk. Nem tudom, eléggé világosan fogalmaztam-e. Tehát 18 éves korról kell beszélni, nem pedig szexuális szempontból felnőtt korról, mert ez ugye változhat tagállamonként. Er, erre gondoltam. Köszönöm. Tehát én úgy értelmezem, hogy a 18 a korhatár, de elkülönítjük a gyerekeket és a serdülőket, de a a végső korhatár ugye a 18. De hogyha úgy érzi, hogy ezt jobban tisztázni kéne, akkor, akkor próbáljuk meg, akkor nyújtson be szóbeli módosítást, persze. Igen, úgy gondolom, hogy a hármas cikkben, a kettes és hármas pontban eh, ki kell húzni ezt a felnőtt eh, kort eh, már szexuális szempontból, mert ha egyszer 18 éves kort használunk, akkor azt kellene mindenütt használnunk, és akkor nincs keveredés. Elmondanám akkor, hogy a szavazás a mi bizottságunkban november 29-30-án történik majd, és a LIBE szakbizottság pedig március közepén akar szavazni erről a témáról. Köszönjük Janok Odakis asszony munkáját, most pedig rátérünk a következő napi rendi pontunkra. Záborská asszony munkája, aki felel a nők és férfiak egyenlőségét előmozdító Európai Uniós szakpolitikák hozzájárulása a fiatalkori bűnözés elleni küzdelemhez szóló, erről szóló jelentéshez, saját kezdeményező jelentéshez. Meghívott szakértőkkel június 23-án vitatkoztunk erről, és a szakbizottságban is megvitattuk a jelentést szeptember 28-án. 150 módosítót küldtek be, ma pedig alkalmunk van arra, hogy tovább ezekről. Azzal szeretném kezdeni, hogy átadom a szót Záboszka asszonynak, hogy vezesse be a megbeszélést. Parancsoljon, Záboszka asszony! Köszönöm szépen, elnök asszony. Legelőször is szeretném kifejezni hálámat azon együttműködésért, amelyben ezt a jelentéstervezetet fejleszteni, javítani akartuk. A Nőjogi Bizottság minden tagját nagyon mélyen érinti, mélyen érdekli a A fiatalkori bűnözés elleni küzdelem a társadalomnak ez a betegsége, és próbálunk mindent megtenni, hogy ezt visszaszorítsuk, és ahogy ön is mondta, elnök asszony, 147 módosítás érkezett be, <clears throat> és mivel eltart egy darabig, ahogy ezeket lefordítsuk, és nagyon kevés átutási időnk van, én benyújtottam a kérésemet arra, hogy eltoljuk a szavazást, elhalasszuk, és a koordinátorok alkalma, el is fogadták a kérésemet. Ma beszélhetünk a módosításokról, és ahogy Janakodakis asszony is mondta, egy kompromisszumos javaslattal kell egyetértenünk, vagy találkoznunk kell az árnyék előadókkal. Hadd mondjak pár dolgot a módosításokról. Ezeknek körülbelül a fele Számos dokumentumra hivatkozik tényekre, a másik fele pedig javaslatokat fogalmaz meg, vagy kéréseket a bizottság felé, vagy a tagállamok felé, hogy intézkedjenek. Ezek a módosítások leszögezik azt a tényt, hogy nagyon sok munkát kell elvégeznünk azért, hogy jobb minőséget biztosítsunk a nők és férfiak számára a fiatalkori bűnözés elleni küzdelemben. Legtöbb esetben itt nem a hiányos jogszabályokról van szó, hanem arról, hogy a meglévő jogszabályt nem alkalmazzák megfelelően. Igyekeztem megnézni a módosításokat, és csökkenteni a számokat. Tizenegy kompromisszumot tudnék létrehozni, kialakítani, témákra lebontva, és a következő pár napban megszólítom a kollégáimat, és tájékoztatom őket arról, hogy milyen módosításokat fogok kompromisszumokba foglalni. Hadd fejtsek ki néhány konkrét módosítást, mivel nem fogom ezeket név szerint megemlíteni, akik módosításokat nyújtottak be, általánosságban beszélek. Például van egy módosítás, Az egyik bekezdésem az emberi jogok egyetemes nyilatkozatára hivatkozik, és ez a módosítás módosítja a definíciót az egyetemes nyilatkozat alapján. Bár anyagi tartalmi kérdésben a módosítás tartalma jó, mégsem hiszem, hogy abban a helyzetben vagyunk, hogy módosítsuk egy, módosítsunk egy meghatározást, amelyet egy e, ENSZ nyilatkozat elfogadott. És um, jelentésemben én csak az anyassági kérdésre koncentráltam, és a szülő jogára, hogy foglalkoztatást válasszon, tehát nem fogtam be ide a család fogalmát, hiszen az együttélésnek sok formája létezik ma a társadalomban. Van még egy módosítás, amely <clears throat> különböző veszélyekre hivatkozik, amelyek gyerekeket éri, akkor, hogyha szegénységbe sodródnak. Teljesen támogatom ezt a módosítást de annak érdekében, hogy a félreértéseket elkerüljük, a végletes szegénységre kéne hivatkoznunk, hiszen az idei év az európai szegénység elleni harc éve, és szerintem egy ilyen szóbeli módosítást el kell fogadnunk. Csimánszki úr módosította valamelyest az én megfogalmazásomat, de szerintem az ő javaslata és az én eredeti szövegtervezetem két, ez a két változat összeegyeztethető, megfér egymás mellett. Tehát fiatalokra kell hivatkoznunk, akik már ki tudják fejezni véleményüket és terveiket a társadalmat illetően, és nem csak a fiatalok jelenlegi helyzetét kell figyelembe venni, hanem kéne valami kompromisszumot találni. Egy másik módosításban különféle anyassági és szülői szabadságra hivatkozom, és szeretnék még egy szabadságformát ide e, illeszteni, amely az adoptálással, e, örökbefogadással e, kapcsolatos, mert ez itt helyes lenne. Van körülbelül tíz módosítása 70, 71-es, 77-es, 78-as, 79, 85, a 139-es, a 146-os, három kollégától érkeztek ezek, és ez a tíz módosításban van egy, van egy közös dolog. Ezek a kollégák nők és férfiak, a megfelelő bekezdésből szeretnék kihagyni a szülői jogok és kötelességek gyakorlását. Szeretném feltenni a következő kérdést, és bár egyik kollega sincs jelen, azt szeretném tőlük megkérdezni, hogy miért ragaszkodnak ahhoz, hogy a fiatalkorúakkal szemben elkövetett bűncselekmények esetében a szülők felelősségének ki, ki, felelősségét kihagyjuk. Magától értetődik, hogy a gyerekek családban történő fel, felnevelése nem garantálja a, ezen ö, fiatalok ö, jövőjét teljes mértékben, de számos országban a szülők azok, akik felelnek és büntethetők a gyerekek magatartásáért egy bizonyos életkor alatt. És az országok törvénykezése eltérő, hogy ha azt akarjuk, hogy egy szülő felelősséget vállaljon, akkor olyan helyzetben kell, hogy legyen, hogy gyakorolhassa a kötelezettségeit és jogait. Van logikus kapcsolat a szülők joga, szülői joga és felelősségek között, valamint a fiatalkorú bűnözés felszámolása között. Az a szándékom, hogy beszélek ezzel, ezzel a három képviselővel, és megtudom, hogy miért szeretnék eltávolítani a szülők jogait és kötelezettségeit ebből a szövegből. A, korábbi mandátumunk alatt ez a szakbizottság és a parlament elfogadott egy jelentés. Baceli asszony a szocialista frakció részéről készítette el, és ez a jelentés a nők, családok és a társadalom szerepét vitat, tárgyalta meg a fiatalkorú bűnözéssel összefüggésben. És ott sikerült egyetértést találni abban, hogy a családnak kulcs szerepe van a fiatalkorú bűnözés elleni harcban. Még egy módosítás érkezett. Ott, ahol én számos szervezetre és társaságra hivatkozok, közösségekre, amelyeket be kéne vonni a fiatalkori bűnözés elleni harcban. Ezt el, ez elhangzott a meghallgatás során is, és a korábbi vitánk, megbeszéléseink során is. Egy módosítás azt javasolja, hogy ezen listák, közösségek, ezen szervezetek, közösségek listája ne tartalmazza az egyházi és vallási szervezeteket. Nem tudom megérteni, hogy miért is ne. Az élet azt tanúsítja, hogy az egyház és a vallási szervezetek, vallási közösségek nagyon ö, aktívan vesznek részt a magas veszélyeztetéségnek kivet kitett közösségekben amelyek szenvednek a magas bűnözési arányoktól, és nagyon sikeresen teszik ezt. Számos megbeszélésen vettem részt, például azok, azokban, amelyek a franciaországi romák helyzetét vitatták meg, és az derült ki, hogy a nemzetállamokban, ahol nagyméretű a roma közösség, a vallásos és egyházi szervezetekkel folyta, által folytatott tevékenységet nagyon dicsérték. Tehát nem kéne a jelentés azzal lerontani, hogyha beszélünk a családokról, az önkormányzatokról, iskolákról, más szervezetekről, de szerintem ártana a jelentésnek, hogyha kivennénk belőlük az egyházat és vallási szervezeteket. Megértem Nikolai asszony elkötelezettségét, amely nagyon hasznos, de nem vagyok teljesen biztos abban, hogy miért javasolta a nulla tolerancia eh, eh, politikájának törlését. Kétség nem fér hozzá, hogy nagyon gyakran vagy a szülők eh, ösztönzik a gyerekeket a bűnelkövetésre, különösen azok, amelyek nagy szegénységben élnek, hiszen elég gyakran a gyerekek nem büntethetők, a szülők ezért bátorítják fel őket a bűnelkövetésre. Ezért, ezért kéne hivatkoznunk a nulla toleranciára az ilyen felnőtteket illetően, hiszen ezek a felnőttek alakítanak ki bizonyos magatartásformákat, amelyek aztán rögzülnek az ilyen fiatalok jövőben életében. Hiszek abban, hogy a jelentésemben el kéne mondani, hogy a munka és életközti elvárások közti egyenlő, egyensúly megte, megteremtését leginkább a költségét leginkább az államnak kéne elvállalni, hiszen az állam felelős azért, hogy a diszkrimináció ellenes harc és a szakpolitikák biztosítják az élet és a munkavégzés közti egyensúlyt, és hogy ezeket betartják, ezért azt javaslom, hogy az államoknak kéne ezeket a költségeket elvállalni. Múlt héten az anyasági szabadságról beszéltünk, a mun- dolgozónők védelméről, és volt, volt néhány fenntartás. Hallottunk néhány fenntartást arról, hogy a anyasági szabadság ott a munkaadóknak kell elvállalni, ezért nagyon sokan ellenezték ezt a javaslatot, és, 100, és vagy az, hogy százszázalékos bérpótlást, bérjuttatást kapjanak ezek az anyok. Szerintem az államoknak a demográfiai szakpolitika áll az érdekében, ezért részt kell venniük az ilyen költségek felvállalásában, és jobban kéne diszkriminálni annak érdekében, bocsánat, jobban meg kéne e, előzni a munka, e, nők megkülönböztetését a munkaerőpiacon. Végül pedig nem emlékszem arra, hogy kiemlített olyan feltételeket, amelyek szerint e, a büntető intézményekben vagy letartóztatásban lévő emberek helyzetére vonatkozik, és ezek a képviselők azt mondták, hogy a fiataloknak lehetőséget kell adni, hogy vallási meggyőződésüket gyakorolhassák. Például meg kéne nekik engedni, hogy ramadán idején imádkozhassanak. Nem igazán vagyok hajlandó ezt elfogadni, nem azért, mert ellene vagyok a muszlim vallásgyakorlásnak, de ennek az az oka, hogy a börtönökben, büntetőintézményekben nem csak muszlimok vannak, vannak más vallás képviselői is, és akkor úgy tűnne, hogy csak a csak Mohamedánokat tartanak fogva ilyen börtönökben, börtönökben amely jelentősen diszkriminatív lenne, és nem kéne ilyen ö, ö, gondolatokat támasztani senkiben. Az volt a szándékom, hogy felvázoljam a legfontosabb módosításokat, és biztosíthatom önöket arról, nem is számoltam meg, de számos módosítással egyetértek. Függetlenül attól, hogy melyik eh, politikai frakcióból érkeztek, látom, hogy nagyon őszinte a szándék, hogy javítsák a jelentés szövegét, amely jobban hozzájárul a bűnözés elleni harchoz. Köszönöm, Záborszka asszony. Nagyon alaposan átmentünk a módosítókon, és most uh, megnyitom a vitát. Thomson asszony az első felszóló. Nagyon szépen köszönöm. Sajnos árnyék jelentéskészítőnk nem tudott ma eljönni, úgyhogy nem tud beszámolni módosító nyitványairól. Én csak arra szeretnék reflektálni, amit elmondott. Nem azért, hogy eldöntsük, hogy mi a helyes és mi a helytelen, csak azt szeretném elmondani, hogy mások és mások az államok és a tagállamok. Például az én hazámban nagyon megsértődnének az emberek, hogyha, a cső, hogyha a, az egyházra akarnánk utalni a szociális problémák megoldásakor. Nálunk ez nem így van. Mindenki 50%-át a fizetésének a szociális kérdésekre utalja át, hogy az állam oldja meg. Megsértődnénk, hogyha a magánszervezetekre bíznánk, vagy azokat kérnénk fel erre. Én nem azt mondom, hogy ezzel, hogy ez most jobb vagy rosszabb megoldás, vagy értékíteletet szeretnék alkotni. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy a helyzet tagállamonként más és más. Ezért nem lehet az egyházat kérni arra, hogy oldja meg a problémát, legyen az a romák problémája, vagy a fiatalkori bűnözés kérdése, mert ez az állam kötelezettsége. Köszönöm, Thomson asszony. A következő hozzászól a Zsüven úré. Elnök asszony, szeretnék néhány gondolatot elmondani az elhangzottak miatt. Nem szeretném, hogyha ez a bizottság egyház ellenes vagy egyház pártivá válna. Nem erről van szó. Összetett a kérdés, és aki úgy gondolja, hogy csak az állam képes mindent megoldani, az nem igazán jól gondolkodik. Mert ha ez így lenne, ha elég ügyes lenne és intelligens, akkor nem kellene erről beszélnünk. És nagyon jól tudjuk, hogy az államoknak szükségük van arra, hogy az egész társadalom minden rétegét bevonja a fiatalkori bűnözés problémájának megoldásába. Például az elhagyott gyermekek, az utcagyerekek segítésének kérdése vonatkozásában nagyon jól tudjuk, hogy történelmi tények bizonyítják, hogy az egyházaknak igenis van szociális szerepe. Persze ugyanúgy, mint ahogy a nem egyházi szervezeteknek is. Tehát az egész társadalom minden rétegének föl kell vállalni ezt a szerepet. Nyilván ugye el kell ismerni, hogy melyiknek van prioritása, de hát a valóság gyakorlatilag ez. És a kérdés annyira összetett, hogy kár lenne azt mondani, hogy ezt vagy azt a, az érintettet nem akarjuk. Franciaország, mint ahogy az Európai Unió minden országa nem vallásos és eléggé militáns szerepet is vállalt ezen a téren, de itt most nem erről van szó, nem ez a probléma. Köszönöm, Simanszki úr. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is hozzá szeretnék szólni ehhez a konkrét kérdéshez. Semmiféle negatív vagy egyház ellenes szándékot nem látok itt. Lehet, hogy itt csak félrejtésről van szó. Itt nem arról van szó, hogy tiszteletben tartjuk, vagy nem. Szerintem nyilván mindenkitek feladata, hogy javítson a helyzeten. Még a leggazdagabb országok sem képesek minden probléma megoldására. Vannak az életnek olyan területei, ahol az állam mindent nem oldhat meg. Önkéntesekre van szükség. És vannak olyanok, akik teljesen függetlenül az államtól ö, lépnek fel, és jót tesznek. Úgyhogy hiszem, hogy erre nagyon alaposan ö, ö, elgondolkodva kell ö, reagálnunk, mert nem vallásos vagy nem vallásos szemszögből kell tekintenünk ezeket a dolgokat. Szerintem egységesen kellene megpróbálnunk megoldást találni, el kellene kerülnünk az érzelmek befolyását. Nagyon sok intézmény, például az én hazámban, Lengyelországban, mit például a börtönök, nem rendelkeznek megfelelő anyagi forrásokkal. Válságos időket élünk és akkora a szegénység, és olyan ö, kevés a pénz mindenre egész Európában. Ö, itt Európában nagyon sok tagállamban léteznek ezek a problémák. Ezért tiszteletbe tartom azt a szándékot, bár mindenféle értést el kell kerülnünk, hiszem el kell kerülnünk a felesleges érzelemkeldést, mert ez csak kárára lenne az eredménynek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Figueredo, kolléganő. Sajnos nem halljuk a hozzászólót, mert nincs bekapcsolva a mikrofonja. Ah, oké. Okay. Obrigada. Köszönjük. Köszönöm szépen elnök asszony. Azt akartam mondani, hogy ma jelentés készítünk, nem tudott eljönni, de én szeretnék néhány szót szólni, ha lehet, a vitában. Az eddig hallottak alapján, illetve az alapján, amit tudok erről a témáról, megpróbálok néhány gondolatot megfogalmazni. Nos, azt szeretném elmondani, hogy az én hazámban vannak a gyerekekkel kapcsolatban fontos felelősségi körök, mind az állam, mind a család szempontjából. De az állam világi szervezet. Mind a mellett ez nem azt jelenti, hogy nem, szabad figyel, hogy nem kell figyelembe vennünk azt, amivel a többi szervezet is hozzájárulhat ehhez a munkához, beleértve a vallásos szervezeteket. Az én hazámban már pedig a vallásos szervezetek elég sok területen tevékenykednek. Ennek nagy hagyományai vannak, mert rendszerint az állam nem vállalta fel azokat a felelősségi köröket, amelyeket kellett. A 74-es forradalom óta kezdett az állam a jóléti állam keretein belül bizonyos felelősségi körökre koncentrálni. Most már nem olyan nagy a szegénység, amióta az állam nagyobb szerepet vállal. De még ma is messze vagyunk attól az ideális helyzettől, hogy minden kérdése meglegyen a válaszunk hogyha ilyen ellenséges politikát folytatunk, szerintem csak visszalépünk. Még a katolikus egyház is elismeri, hogy olyan sokan szegényednek el, hogy egyedül nem tudják megoldani a problémát. De hát nem csak a katolikus egyház érdekelt itt, politikai vita folyik most az Európai Parlamenten belül is, és nagyon szorosan figyelemmel kell követnünk azt, hogy mi történik a politikában. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy felvegyük a harcot a gyermekek szegénysége ellen, mert ez az egyik oka a fiatalkori bűnözésnek. Nem az egyetlen, de az egyik. Tehát az államnak igenis fel kell vállalni a szerepét. Világos példái vannak ö, ennek az én hazámban is. A forradalom előtt igen magas volt a bűnözési arány, mert az állam nem lépett, és a különböző egyház és egyéb szervezetek pedig nem tudták megoldani ezt a problémát. Amikor igenis fellépett az állam, csökkent a bűnözési arány és csökkent a szegénység. De most, hogy egyre szegényednek az emberek, megint problémákkal nézünk szemben, mert már nem ugyanaz a politika, mint ami korábban volt. Tehát erre szükség van, mert ez már természetesen is csökkenti a bűncselekmények számát. Szerintem ez itt a lényeg. Nem arról van szó, hogy a vallás mellett érveljünk, vagy ellene elismerjük a szervezetek, a különböző fajta szervezetek tevékenységét és szerepét, legyenek azok világiak vagy vallásosak, de a hangsúlyt az állami politikára kellene hengezni. Köszönöm. Köszönöm, Figueredo asszony. Sinclair asszony a következő felszólaló parancs. Thank you, uh, madam. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon szenvedélyes uh, téma az, amikor a vallásról beszélünk. De azt gondolom, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk, mert hogyha megnézzük a világszerte sikeres társadalmakat, mindenütt ketté van választva egyértelműen az állam és az egyház. Ebben a helyzetben úgy gondolom, hogy együttműködésre van szükség, és nem helyes, ha az Európai Unió bármilyen egyháznak meg akarja mondani, hogy mit kell tennie, vagy mit nem partneri kapcsolatra van szükség az egyházzal, hogy egyáltalán megértsük azt, hogy milyen szerepük van a társadalomban. De amit hallottam eddig, szerintem az sem helyes megfogalmazás, mert itt partneri kapcsolatról lenne szó, és nagyon óvatosnak kell lennie ennek a szakbizottságnak, hogy ne tolódjon el az egyensúly egyik oldalra se. Tehát partnerségről ö, kellene beszélni, ne pedig diktatúráról, valahonnan fentről irányított dolgokról. Köszönöm. Köszönöm. Sinclair asszony, Thompson asszony. Köszönöm szépen. Csak tisztázni szeretném azt, hogy nem akartam támadni az egyházat, csak szerettem volna hangsúlyozni azt a tényt, hogy Európában a realitás más és más országonként, ami az egyház szerepét illeti. Tudom, hogy történelmi ö, időszakaink során a katolikus egyház nagyon sokat segített az embereknek. Ez azonban a protestáns országokban nem így van. Ott az egyháznak más szerepe van. Mind a mellett. Az én tapasztalataim nyilvánvaló okoknál fogva a fiatalkorú bűnözés területén arra irányul, hogy a muzulmánokat egyszerűen diszkriminálják, mert nem fogadják be őket a társadalomban, és egy ilyen család könnyebben válik bűnözőfé. És gyakran a mecsetbe menekülnek, és ott vagy sikerül asszimilálódniuk, vagy pedig még ellenségesebbeké válnak. Úgyhogy ezért félek egy kicsit ettől. Köszönöm. Thompson asszony, Pálmanóva asszony. Köszönöm, elnök asszony. Én is azért szeretnék szólni, mert az árnyék jelentés, de nincs itt. Az Áldéban már megvitattuk ezt a kérdést, és nem meglepő módon az Álde azt az álláspontot képviseli, hogy nem szabad összekevernünk az egyház hatását és véleményét, illetve a világi államot. Ebben a jelentésben inkább a társadalom, a család szerepére, az egyén fejlődésére szeretnénk a hangsúlyt helyezni, illetve a kisebbségek kérdésére, a kockázatnak kitett csoportokba található fiatalokra, illetve hogy hogy tudjuk megoldani ezt a kérdést európai társadalminkba, a tekintettel a válságra, a szegénységre, a demográfiai válságra. Tehát ezeket a témákat szeretnénk itt látni, és nem hiszem, hogy részletekbe kellene bocsátkozni, vagy érvelni az egyház ellen vagy mellett. A mi frakciónkban nincsenek olyan ország képviselői, akik olyan nagyon élveznék az egyház támogatását. Talán ezért, meg azért, mert liberálisok vagyunk, másképp közelítjük meg ezt a kérdést, de ez nem azt jelenti, hogy itt ellentmondást szeretnénk, és ahogy már említettem, mivel ez teljesen új és nagyon nehéz jelentés, nem kellene ö, jelentős nézetkülönbségeket kialakítanunk. Inkább hasznos ö, megoldásokat kellene keresnünk minden tagállam számára, hogy hogyan nézzen szembe például. Ladies and gentlemen, good morning. Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok! Egy kis késésben vagyunk. Éppen ezért mindjárt el is kezdjük a munkát, megkezdjük a szakbizottsági ülést. Nagyon örülök annak, hogy én vezethetem az ülést. Ez egy meglepetés volt, és az egyik kollégám azt mondta, hogy végre én vagyok az, mindenkinek elmondanám, hogy már feladtam azt az ambíciót, hogy én legyek a szakbizottság elnöke. Nagyon örülök annak, hogy alelnökként ö, politikai jellegűeket. Az első oldalon a véleménytervezet, a második oldalon a preambulum bekezdések, az utolsó oldalon pedig a javaslatok találhatók. Azt hiszem, hogy hat oldalba kellett mindezt összefoglalni, hát ez eléggé ö, nagy ö, nehézség, mert ugye megérdemelte volna, hogy egy kicsit hosszabb ö, szövegben ö, tárgyalhassuk ezt a fontos témát. Tehát első alkalommal ma vizsgáljuk meg ö, ezt a témát, ö, október 28-án, november 10-ére kell, hogy elkészüljön a vélemény, november 30-án szavazásra kerül sor, 2011. január 25-én kerül sor pedig a szavazásra és a plenárisra márciusban kerül. Nyilván Guillaume mondja, kész meghallgatni véleményeikre, én meghallgatom őket, és továbbítom neki. Köszönöm szépen. Köszönöm Talabera úrnak, megadom most a szót a képviselőknek, mondják el véleményüket. Először is Pavarova asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A vélemény árnyék előadója Sophie Invelt, de mivel nincs itt, én mutatom be véleményünket. Én magam az Envi-ben vagyok árnyék előadó. Ez a jelentés nagyon fontos a parlamentben, hiszen az egészségügyi szolgáltatások minőségét a bizottság közleménye alapján alakították ki. Tavaly októberben került volna a ház elé, aztán februárra, majd későbbre halasztották. Ennek az volt az oka, hogy nem készültünk még fel arra, hogy megtárgyaljuk, hogy mi okozza az egészségügyi eredlőségeket, és mi hogyan lehet azt túllépni. Éppen ezért ö, került ez most napirendre. Nagyon erőteljes módosításokra és elkötelezettségre van szó. Személyes tapasztalatból tudom más jelentések esetén. Az ENVI szakbizottságban és a női jogi szakbizottságban a jelentéseink és véleményeink esetén a mi véleményünket figyelemben kívül hagyták, ami nagy csalódás volt, hiszen két szakbizottságban gondol, dolgozom, és mind a kettő, mindkét bizottság nagyon elkötelezett jelentős rés támadt az adatgyűjtés terén és a hálózatépítésben a tagállamok között. Ez egy olyan terület, ahol fej, fej, fejlődést kéne hangsúlyoznunk az egészségügyi indikátorokban. Hangsúlyozni szeretném különösen, hogy van lehetőség jogszabályi javosításra, figyelemfelkeltésére tagállamokban, valamint a legjobb gyakorlatok megazonosítására. Van egy fontos kérdés, amely szemben, amelyben szerintem fontos szerepet játszunk, ez pedig a kisebbségi nők kérdése ami az adatokat illeti, amelyeket már begyűjtöttünk tudományos testületektől, ezek azt mutatják, hogy ezek olyan emberek, akik a legkevésbé jutnak hozzá egészségügyi ellátáshoz. Sokat kell itt elmondani. Nagyon fontos lenne a mi helyzetünkben a házban, hogy nagyon erős véleményt formáljunk az Enviszak Bizottságban, és meg is teszünk minden tőlünk telhetőt, hogy támogassuk a Nőjogi Szakbizottság véleményét. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm Pavanova asszony hozzászólását. Most pedig megadom az szót Figueredo asszonynak, parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon fontos kérdés ez egyértelmű. Az egészségügy az egyik legfontosabb mérő száma az emberek életminőségének, ezért egyért természetes, hogy ha nőknek vannak sajátosságai, vannak nekik olyan kérdéseik, amelyek az anyasággal foglalkoznak, vannak különféle munkamódszereik, munkamintáik, gyakran olyan munkát végeznek, amely károsítja az egészségüket, gazdan, gyakran gazdasági, szociális problémákkal küzdenek, ezért az egészségügy kérdése külön font, különösen fontos a nők számára. Akárhogy is az egészségügy mégis a tagállamok kompetenciájában marad, mégis vannak eh, ennek gazdasági, jogi eh, vetületei, ezért az tagállamok, eh, ezért a bizottsági javaslatok befolyással lehetnek és befolyásolhatják a nők és az állampolgárok egészségét általában, de a nőkét különösen. Gond van a gyógyszerek árában, a kezeléshez való hozzáféréssel. Igen gyakran a pénzesek jutnak hozzá az ellátáshoz, és akinek nincs pénze, az nem kap ellátást egyáltalán. Ezek az aggodalmak világosan meg kell, hogy jelenjenek ebben a véleményben. Ennek ellenére nincsen túl sok mozgásterünk, egyetértek az elhangzottakkal, de szükség van valamiféle lehetőségre, hogy mélységében vizsgáljuk meg ezt a kérdést. Tudom, hogy az előadónak nincsen már túl sok mozgástere, de én igyekszem valamiféle jó hozzászólást tenni, megfelel. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Sinclair asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy elhangzott már, ez tagállami kompetencia, és ott is marad az egészségügy kérdése. Amit én tudok az egészségügyről, és gyakran újraolvasom a jelentéseket, a, a nemek ele, azt látom, hogy fő, a, a férfiak érve, é, szenvednek hátrányt az e-, egészségügyi ellátásban, hiszen kevesebb em, ellátást kapnak, kevesebb em, reklám célozza meg őket, de nagyon egyet tudok érteni néhány javaslattal, csak annyit szeretnék elmondani, hogy ha megengedik, hogy nagy általánosságban, amikor végignézzük ezeket a jelentéseket, nagyobb ö, ö, szögből kell ezt kezelni. Olyan időkben élünk, amikor hatalmas megszorításokra van szükség. Az Egyesült Királyságban ö, nagyon visszavették a közkiadásokat, és ennek nagy kárát lát az egészségügy is. Óvatosan kell itt eljárnunk, mert az Európai Unió ott bukik meg akkor, hogyha túl gyorsan, túl messze akar menni. A minőségfejlesztése lépésenkénti folyamat, nem 1980-ban állítottuk fel az összes minőségi mutatónkat az Egyesült Királyságban, hanem lépésenként. Kérem ne erőltessék, ez egy nagyon jó példája annak, hogy túlságosan erőlteti a kérdést, és nem fog semmit sem elérni. Hadd olvasok fel valamit a brit sajtóban. E, az EU fenyegeti a női autóvezetőket hiszen a biztosítós társaságoknak meg kell majd kérdezniük a jelentkező nemét, amely hátráltatja majd a nőket, hiszen a nők kevesebb balesetet okoznak, és mivel az EU ezt erőlteti, nem leszünk egyenlőek a férfiakkal nagyon sok tekintetben, bár sokkal biztonságosabb vezetők vagyunk. Ezzel a nőket hátrányéri, ezért nagyon óvatosan kell ebben a szakbizottságban dolgozni, elnök asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Thompson asszony következik. Én az els, el, előző hozzászólóhoz szeretnék megvédést fűzni a, nő, a férfiak diszkriminációjáról a, az egészségügyi ellátásban. Jártam egy konferencián járon. Német kutatók, női kutatók jelentős kutatásokat végeztek Németországban, és a te, e, példákat lehetne terjeszteni Európában. Bebizonyították, hogy a férfiak annyira privilegizáltak e, abban a tekintetben, hogy minden e, adományozható szervek 75%-a származik a nőktől, de az, ebből a 80%-ot a férfiak kapják. Az egész orvosi, gyógyszeripari ipar férfiakon kísérletez, kísérletezik, és aztán nőknek adják a gyógyszereket akkor, hogyha férfiak meghaltak. Tehát nagyon sok tekintetben a férfiak privilegizált helyzetben vannak a, az egyes szívműtétek, szívkezelések ellátásában. A férfiak mindig elő, elsőséget élveznek. Nagyon sok az egyenlőtlenség szerintem. Zsüven következik. Köszönöm, elnök asszony. Ez a bizottság a Női Jogi Bizottság, illetve az Esi Egyenlőségi Bizottság nevet viseli. Úgyhogy, bocsánat, asszonyom, hölgyeim, de egyszer ö, ismerjék már el, hogy az esélyegyenlőtlenség most pillanatnyilag a nőknek kedvez mert a férfiak sokkal rövid ideig élnek, tehát a várható élettartalmuk sokkal alacsonyabb, mint a nőké. Ez vitathatatlan tény. Ez a 27 tagállam minden országára igaz. Tehát ez az első dolog. Tehát a kérdés, amit fel kellene talán magunknak tenni, és most egyszer bocsássanak meg ezért nekem, ebben a munkában föl kellene tenni a kérdést, hogy miért van itt ilyen esélyegyenlőtlenség másodszorban. Asszonyom, Említette, hogy vannak egyenlőtlenségek, a nőket kevésbé jól kezelik. Hát bocsánat, ha nőknek kevesebb a szívműtétje, akkor valószínűleg az azért van, mert kevesebb a szívbeteg nő, mint a férfi. Hát ez így van. Bocsánat, asszonyom, bocsásson meg nekem. Nekem <laughs> az a helyzet, hogy nem sok a képzettségem, de a helyzet az, hogy orvos vagyok éppen, és pontosan a szív- és érrendszeri betegségekkel foglalkoztam, nem tehetek róla, ez így van. Minden egyes tanulmány ezt mutatja, hogy sokkal több szív- és érrendszeri betegségben halnak meg a férfiak. Különböző genetikai és egyéb okoknál fogva, ide tartoznak például a környezetvédelmi okok is, ez tény. Tehát nem szabad meglepődni azon, hogy a ö, nők több koronaér ö, műtét, szívkoszorúér ö, műtétben ö, részesülnek, mint a nők. Én nagyon szívesen fölvállalnám ezt az egyenlőtlenséget. És aztán nem szabad elfeledkeznünk, mert ugye esélyegyenlőségi szakbizottságok vagyunk, úgyhogy a fordítottjáról sem szabad elfeledkeznünk. Na most, ami a nőket illeti, ezen belül is vannak egyenlőtlenségek, és ezzel is kell foglalkoznunk. És ugye ezt sokan megfogalmazták még pedig nagyon jól, különösen ez annak tudható be, hogy a nőknél vannak például szociális tényezők, amelyek szerepet játszanak. És ugye nem az olyan ö, kezelésekre gondolunk, amelyek például súlyos betegségek esetén van. Nem az a lényeg, hogy valaki ö, szegény vagy gazdag, hogy karikatúrálva éljek. Például az általános kezelések később lépnek fel, hogyha valaki kevésbé ö, jó körülmények között él, és aztán a valós esélyegyenlőtlenség ö, itt jelentkezik. A harmadik terület pedig a megelőzés területén. Én, ha az ember kevésbé kedvezményezett osztályba tartozik, akkor nyilván kevésbé fér hozzá mindahhoz, amit például a, a, a ményakrák és egyéb kezelések vonatkozásában rendelkezésre áll, mint azok, akik például magasabb osztályba tartoznak. Tehát két dologról kell beszélni. A nők-férfiak esélyegyenlőtlensége esetén ugye van egy olyan, amikor a nőknek van jobb a helyzetük, és a nőkön belül is van esélyegyenlőtlenség, attól függően, hogy milyen társadalmi osztályba tartoznak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most én magam kérek szót Pavanova asszony ellen, előtt. Szeretnék megjegyzést fűzni. Nagyon helyes volt az, hogy a férfiak hosszabb, tovább élnek, mint a nők, ez nagyon helyes tény, de a nők e, megért ége, egészsége sokkal rosszabb életük során, tehát a nők arról számolnak be, sokkal gyakrabban, mint a férfiak, hogy e, egészségük rosszabb. Ezen is el kell gondolkodni, hogy vajon a nők miért élik meg úgy, hogy több probléma, több gondjuk van életük során, és ez nem csak arról van szó, hogy az ideskorukban mit, mit, mind mennek át, hanem az egész életükről. Szeretnék egyetérteni Zsuvena úrral abban, hogy tudjuk, hogy az egészség számos tényezőn függ, társadalmi gazdasági háttéren meg kell állapítanunk, hogy egyenlőtlenség van az egészség területén ezen tényezők miatt. Szeretném azt is kijelenteni, hogy egyenlőtlenség van azon a téren is, amely az egészségügyi ellátás költségeit illeti, miféle különbség támad attól, hogy mi az ember milyen nemű. Láttam vizsgál, kutatásokat, amelyek egyértelműen megmutatják, hogy például, amikor valaki mentőt hív, tekintve, hogy valami szívproblémája van, van statisztika arról, ami azt mutatja, hogy a nőknek tovább kell várnia a mentőre, a férfiakat prioritizálják, vannak persze más vizsgálatok is más országokban, de ez a jelentés, amivel én dolgozom a parlamentben az egészségügyről, ehhez ezt használtam fel. Nagyon egyetemen jelentik ezek ezt, azt, hogy amikor nőkről és férfiakról van szó, és ugyanazt a betegség éri őket, akkor az történt, hogy a teljes egészségügyi ellátás költségének 20%-át 20%-kal lehetett volna csökkenteni az egészségügyi ellátás költségét akkor, ha a, ahhoz arra szintre csökkentették volna az ellátást, amit nők kaptak. Ekkora különbség a nők és férfiak ellátásának költségében. Például nem akarok túl sokáig beszélni, csak egy példát szeretnék elmondani erről a különbségről, ellátásbeli különbségről, amikor ugyanarra a betegségről van szó. Amikor nőket, férfiakat euh, extrém betegség éri, a nők receptet kaptak, hogy azt váltsák ki tehát amikor ekcimáról van szó, a nők receptet kaptak egy krémre, amit kiválthattak a patikában. A férfiak viszont fényterápiát kaptak. Ez csak egy példa arra, hogy van bizony különbség. Ez a vizsgálat, ez a kutatás nem, nem egy férfi orvos végezte el, nem csak férfi orvosokról volt itt szó, az összes bőrbetegséget, ekcémát női bőrgyógyászok kezelték, tehát lehet, hogy a előírt kezelés valóban a nemektől függ. Ezeket a véleményeket is szeretném, ha megvitatnánk ebben a jelentésben. Most pedig átadnám a szót Pavanova asszonynak, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Főleg ebben a bizottságban, amely a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozik, megmutatkoznak a két nem közötti ellentétek is nagyon érzékeny témáról van szó, és komolyan érinti a tagállamokat. Tehát most már 10 évvel hosszabb várható élettartam, mint 30-40 évvel ezelőtt. 60 szorra olyan jobb az ellátás. Azonban 6 szorra hatszoros különbségek vannak például a rákban elhalálozottak száma között. És szakértőként szólok hozzá a témához, és nem annyira képviselőként. El kellene döntenünk, amikor a politikánkat kialakítjuk, hogy milyen irányba indulunk el. Senki se akar itt pénzügyi, szervezeti dolgokba beleszólni a tagállamokban. Hogy a kérdésre foglalkozunk, annak a legfőbb oka az, hogy nagyon nagyok az eltérések a tagállamok között. Ehhez még hozzájárulnak eh, a gender témák is, és eh, az a tény is, hogy eh, a férfiak sok tekintetben előnyt szerveznek. Rendben van, jobban szenvednek a szív- és érrendszeri megbetegedésektől, azonban vannak olyan területek, ahol a nők szenvednek többet. És hogyha nem nézzük meg a nemekkel összefüggő, összefüggő mutatókat, akkor nem fogunk megfelelő adatokat kapni, és előítéletesek lehetünk. Rossz következtetéseket is vonhatunk le abban a tekintetben, hogy vannak-e privilégiumok, akkor a nők vagy a férfiak jobban hozzáférnek-e bizonyos ellátásokhoz, és így tovább. Tehát szerintem ez nem lenne jó, éppen ezért meg kell vizsgálnunk az eszközöket és a lehetőségeket, a legjobb gyakorlatokat pedig természetesen át kell vennünk. Ezek nyilván bizonyíték alapúak kell, hogy legyenek és így tudunk megfelelő egészségpolitikai lépéseket tenni. És akkor a prioritásokat is máshogy szabhatjuk meg. Így ugyanakkor tagállamilag felelősebbek lehetünk a polgárok egészségért. Tehát nem arról van szó, hogy beleszóljunk a tagállamok egészségügyi ellátórendszerében. Nem akarunk itt a két nem között különbséget sem tenni, hanem nézzük meg, hol vannak a problémák, és nézzük meg, hogy ezeket a problémákat hogyan tudjuk megoldani. Köszönöm, erről szól a dolog. Köszönöm szépen, Parbanova asszony. Zsüven úrnak megjegyzése van, ha jól látom. Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönöm, hogy újra szót kaphatok. Tökéletesen egyetértek Pavalova asszonynal, a téma rendkívül fontos, és nem, azért, nem attól van, hogy az ember megerősít valamit, főleg itt, hogy attól már igazak is lesznek, mert be kell bizonyítani. És nagyon örülnék, asszonyom, Svensson asszony, hogyha dokumentumokat tudná bizonyítani, azt, hogy ugyan a, a nők hosszabb ideig élnek, de rosszabb egészségi állapotban, mert nagyon érdekelne ez a dolog. Jó lenne, hogyha ezt dokumentumok alá tudná támasztani és hogyha a nőknek akcémája, ekcémája van, akkor az ultra ibolya sugárzásos kezelést nem kapják meg. Sajnos a kollégánk elment, vagy hogy a nők ö, nagyobb számban haláloznak el, mert nem a nemüknek megfelelő gyógyszereket kapnak. Nem hiszem, hogy ez a reális helyzet. Köszönöm. Köszönöm. Simanszki úr kap szót. Köszönöm. Nagyon eh, lényeges ez az idő most, hiszen számos vita eredménye olyan érvekben csapódik le, amelyek eh, nem teljesen megfelelőek. Igen, eh, itt eléggé ellentmondásos dolgokról is szó van, és ennek eredménye pedig természetesen a vita. Nagyon fontos az, hogy az életminőség jó legyen, és nem az a fontos, hogy hosszú életünk legyen minőség nélkül. A férfiak nem élnek olyan sokáig, mint a nők. Azonban szerintem ezek az érvek csak időpocsékolás jelentenek, és nem visznek tovább szerintem legyen hosszabb az élet, még akkor is, hogyha nem annyira minőségi. Hogyha bizonyos témákra koncentrálunk, bizonyos tényekre, akkor lehet, hogy tényleg csak időt pocsékolunk. A tény, hogy a férfiak élet, várható élettartama rövidebb. Az átlagos orosz nő életkor 73 év, az orosz férfi átlagos életkora 61 év. És például a nyugdíjrendszerre is kihatással van ez. És az orosz férfi nyugdíj korhatár 65 év. Az orosz férfi 61 évesen. Elpatkol, de 65 évesen nyugdíjba mehet. Tehát ne olyan dolgokra koncentráljunk, amelyek nem megfelelőek néha lehetne a férfiakkal is együttérzést tanúsítani. Remélem, elnök azt mondja, hogy ez meg is fog történni, de szerintem eh, azért humort is bevihetünk a vitánkba. Köszönöm. Köszönöm, Simanszki úr. Nagyon izgalmas ez a vita a bizottságunkban, és eh, látjuk, hogy mennyire különböző felfogások vannak, de meg vagyok győződve róla, hogy minnyáján megegyezhetünk abban, hogy az egyenjogúság egyenlő jogokat jelent nők és férfiak számára. Most Veszkova asszony kap szót. Dobrý, dobrý den, vážené kolegyně a kolegové. Já se omlouvám, trochu, teď byla mimo diskuzi, protože jsem běžela na hlasování na výboru. Köszönöm. Elnézést. Regi bizottságban voltam, de a nyugdíjrendszerről beszéltünk, és két megjegyzésem van. Ja, ne, ja nem nyugdíjrendszer, bocsánat, egészségügy, ehhez is van megjegyzésem. Hogyha tehetek egy megjegyzést, ez egy eh, nem konkrét, és az egészségügyi ellátásra vonatkozik. Most egy picit bele itt a jegyzeteimbe. Igen, van itt egy cikk amit mi javasolunk. Ez pedig a személyzetre vonatkozik, az egészségügyben dolgozókra. Úgy vélem, hogy itt is kiegyensúlyozottabb képviselet kell a nők és férfiak számára. Tehát az egészségügyben dolgozók nemek közötti kiegyenlítéséről szólok, hiszen általában az ápolók azok nők az egészségügyben. Szerintem ezt tovább kellene vizsgálnunk, hiszen több nő foglalkozik, áp, dolgozik ápolóként, de lehet, hogy félreértettem a cikk. Köszönöm. Akkor most Estrella asszony kap szót, parancsoljon. E- Köszönöm, elnök asszony. Még egyszer aláhúznám, hogy mennyire fontos ez a mai vita. Hiszen egy nagyon fontos horizontális témáról van szó, ami nagyon aktuális. Éppen ezért ennek prioritássá kell válnia. A fogalom a szolidaritás az egészség ügyben, az Európai Unióban le kell építeni az egyenlőtlenségeket az egészségügyben. Szolidaritás legyen mindenki között, a nemek között, a korcsoportok, a generációk között. Véleményem szerint nincsen oka annak, hogy bárkit is diszkriminálhatnánk. A gazdasági és pénzügyi válság tekintetében úgy gondolom, hogy eh, lesz egy tendencia, hogy eh, az egyenlőtlenségek elképzelhető, hogy még élesedenek is. Azonban az egészségügyhöz való hozzáférés valószínűleg növekedni fog. Nem csak a nemek, hanem az összes társadalmi csoport között. Erről is szó volt már, hallottuk, hogy növekedett az életkor. Hallottuk azt is, hogy a nők várható életkora magasabb, mint a férfiak várható életkora. Azonban szeretnék utalni arra is, hogy a várható életkor a gazdasági szereplők között is eltérő. Hogyha megnézzük a felső és az alsó rétegeket, akkor a férfiak esetében 10 év a különbség, a nők esetében 6 év. Tehát ez azt jelenti, hogy a társadalom felsőbb rétegei magasabb várható életkorral rendelkeznek. Tehát itt eh, a férfiak is előnyt élveznek a nőkkel szemben. Azonban a legérzékenyebb csoportok, a gyermekek, a fogyatékossággal élők, a szociálisan kirekesztettek, az etnikai kisebbségek, a külföldiek és a hajléktalanok. Ez az oka annak, hogy szükséges fellépnünk, hogy ezekbe az egyenlőtlenségekbe beava, beleavatkozzunk. És hogyha be akarunk avatkozni, akkor természetesen a legkülönbözőbb egészségügyi szempontokat is figyelembe kell vennünk. Tehát például a képzést, oktatást, egészségügyi programokat, mindezeket a tényezőket figyelembe kell vennünk. Também já foi referido que há uma grande... Az előttem szólók is említették ezt már. Nagy különbség van az egyes tagállamok között is. Különbségek vannak a férfiak és a nők között is. Ez eléggé nyilvánvaló. A nők általában alacsonyabb bért kapnak, mint a férfiak. A Európai Unióban a bérkülönbség 18 százalék. Ennek természetesen következményei vannak a nőket tekintve, amikor az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés vizsgáljuk. Zsüven kollégánk már nincsen itt, de akkor megkérdezem minnyájunktól, nem vagyok orvos. Ha nagyok a különbségek, tehát hogyha a férfiak esetében gyakoribb a szív- és érrendszeri megbetegedés. És hogyha ez a férfiak él, várható élettartamára kihatással hat, és hogyha ez genetikailag előre programozott, akkor ez egy fontos kérdés. De felmerül az a kérdés is, hogy nem az éles stílus következménye -e ez? Hiszen a férfiak több kockázatot vállalnak az életben. Lehet, hogy nem élnek olyan sokáig, viszont jobban élnek, hiszen tivornyáznak, excesszív módon élnek, vedelnek, bagóznak, tehát ezek a dolgok is beletartoznak a képbe. Éppen ezért a férfiaknak is kellene valami tenniük, hogy tovább éljenek. Nem kétséges hogy vannak különbségek a férfiak és nők szocioprofessionális környezetében is. Figyelembe kell vennünk, hogy különböző tényezők befolyásolják az egészséget. Azonban egyidejűleg fel kell vennünk a harcot ezen egyenlőtlenségek ellen, és pedig minden szektorban. Tehát harcolnunk kell azért, hogy jobb legyen az egészségügyi ellátórendszer. Néhány módosítót is be fogok nyújtani ennek érdekében. Az NV szakbizottságban is tag vagyok, és ott foglalkozunk a fogyasztóvédelemmel is. November 8-áig meg lesznek a jelentésen fordításai is. Addig viszonylag kevés időnk van, hogy a témával foglalkozzunk. Azonban már említésre került, hogy 2011-ben kerül a szöveg a plénum elé. Azonban annak a ténynek ismeretében, hogy mennyire fontos ez a téma, és hogy ez a IMCO bizottság jelentése is. Úgy vélem, hogy nagyon sokat profitálhat mindenki ebből a jelentésből. Én mindenképpen előadóként. Köszönöm, Estrella asszony. Akkor most meghallgatjuk a bizottság véleményét. És von Norheim úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy érdeklődéssel hallgattuk a vitát. Itt technikailag is összetett a dolog. Éppen ezért szeretnénk ismereteinket tovább bővíteni ezen a területen. A bizottságnak is tisztába kell lennie az említett tényekkel és meg kell nézni, hogy milyen szociális kihatásai vannak a témáknak, tehát a különféle szociális helyzetnek, a különféle életkornak. Milyen összefüggések vannak? Javasolnám, hogy a közlemény célja az, hogy tudatosítsa bennünk, hogy mennyire összetett dologról van szó, hiszen szerepet játszik benne a biológia, a környezet, és a nők és a férfiak várható életkora különböző, és ez az általunk legismertebb országokban változik. Ez biológiai és szociális tényezőkkel is összefügg. Néhány országban, ahol viszonylag magas a nemek közötti egyenjogúság, a betegségi és a túlélési statisztikák is közelebb vannak egymáshoz, hiszen ez a dolog nem csak a biológia kérdése, hanem főleg a környezet kérdése és a szociális tényező kérdése. A legfontosabb szociális tényező a szociális gazdasági. Ne felejtsük el a környezet hatását, amely úgy szintén nagyon fontos, és gondoljunk arra, hogy ezen együtthatók némelyike fontosabb a szinergia számára, mint mások. Tehát néhány ember, aki hátrányjal bír bizonyos területeken, rosszabb helyzetben van. És a szociális hierarchia is nagyon befolyásolja ezt a kérdést. A D5-ös más, mint a tizen, az ADS meg a DB tényezők mások. Tehát itt itt az élet esélyek is visszatükrözhetők ezekben az átlagokban. Nagyon szépen köszönöm ezt a megjegyzést. Most szeretném megkérdezni, hogy Tarabella urat, hogy van-e megjegyzése? Elnök asszony, egy aspektusról nem esett szó. Ez pedig a stressz. Hogy ebben a tekintetben milyen különbségek vannak. A legtöbb férfi stresszben él. A nők jobban meg tudnak szabadulni a stressztől. Például arra gondolok, hogyha egy foci meccset nézünk, és 11-es van. Na jó, de most akkor hagyjuk a viccet arra reagálnék, amit a bizottság képviselője mondott. Természetesen vannak olyan szociális tényezők, amelyek nyilvánvalóan kihatnak az egészségre, és visszatérnék Zsűen úr megjegyzéseire is. Azt mondta, hogy súlyos betegségeknél, vagy hogyha egy, valaki bemegy a kórházba, különbségek vannak az országok között. Azonban eh, a kezelés a férfiak és a nők között nagyjából azonos. Néhány társadalmi csoport később megy orvoshoz, megpróbálja önmagát gyógyítani, tehát itt a zenről is szó volt, de szervezetesen természetesen kihat az egészségre. Azonban az egészségünk egyre kiegyenlítetlenebb. Nyilván a reklámok is szerepet játszanak, nyilván szerepet játszik az, hogy könnyebben hozzájutunk például zsíros ételekhez. És az elhízás is egy jelentős kihívás. Nagyon fontos a helyes étkezésre történő nevelés. És itt is több igazságra, igazságosságra, szolidaritásra van szükség. A gyermekeknél kell ezt elkezdeni, az iskolában. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon intenzív vitánk volt a témában és a módosítók határideje november 10-e, bizottságunkban pedig eh, november 29-30-án szavazunk. Az Envi bizottságban eh, január 25-én lesz a szavazás. Akkor áttérünk a következő témára, ami pedig eh, az Európai Bizottságnak a megfelelő, fenntartható és bizottságos európai nyugdíjrendszerek felé című zöld könyvéről való vélemény. Bizottságunk részéről Matéra asszony felelős, és most megkérném, hogy vezesse fel a témát. Parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. 2010. júliusában az Európai Bizottság publikált egy zöld könyvet az európai nyugdíjrendszerekről. Megfelelő forma ez, és pedig az idő szorítása miatt. Az európai lakosság egyre korosabb és egyre kevesebb gyermek születik. Természetesen nagyon ambíciózus projektről van szó, és a zöld könyvben pedig nagyon jó javaslatok vannak, iránymutatók a nyugdíjrendszerek reformja érdekében, és pedig minden tagállamban. Hiszen eh, olyan témáról van szó, amely minden egyes tagállamban megvizsgálandó. Azonban nagyon jó javaslatokat látunk az eszközök tekintetében is. Ezeket az eszközöket pedig eh, lehetőleg minél hamarabb alkalmazni kell, hogy az akadályokat áthidaljuk. Tehát ide tartozik eh, például a munkavállalók mobilitása is. A munkavállalók mobilitása is javulna. Hiszen sajnos még mindig az a helyzet, hogy a munkavállalók eh, lemondanak szakmai álmaikról. Egész egyszerűen azért, mert a nyugdíj jogok nem vihetők át az egyik tagállamból a másikba. A foglalkoztatási bizottság megkérte ezt a bizottságot, hogy foglaljon ki, hogy foglaljon össze egy jelentést arról, hogy a férfiak és nők közötti egyenlőtlenség hogyan csapódik le a nyugdíjrendszerben. Hallottuk, hogy 17%-os különbség van a férfiak és a nők nyugdíj között. Ez pedig azzal a következménye jár, hogy a nők nyugdíja alacsonyabb lesz. Tudjuk, hogy a nők gyakran részmunkaidőben dolgoznak, vagy bizonytalan munkát végeznek, törődnek a gyermekekkel, az idősekkel. Ennek a következménye pedig az, hogy alacsonyabb nyugdíjat kapnak. Ez azt is jelenti, hogy a nők sokkal inkább veszélyeztetve vannak, hogy lecsúsznak a szegénységbe. Éppen ezért kötelességünk, hogy kidolgozzunk egy nagyon jó véleményt, és hogy a nők és férfiak nyugdíjának a szintjét közelítsük egymáshoz, és hogy a nyugdíjak kiszámításánál azt az időt is figyelembe vesszük, amikor a nők a családjukkal törődnek, a gyermekekkel, az idősebb családtagokkal, vagy a gyengébb családtagokkal. Éppen ezért eh, arra kérnék mindenkit, hogy nyújtsanak be módosításokat, hogy egy kiváló véleményt tudjunk továbbadni. Köszönöm, Matéra asszony, akkor most Eszkova asszony kap szót. Jó napot, hölgyeim és uraim! Most megvitatjuk azt a jelentést, amelyre korábban számítottam. Egy megjegyzésem, kérdésem van. A D pontot illetően, amely azt mondja, hogy a nők és a férfiak egyelőnek kell lenniük nyugdíjaz, nyugdíj életkorában, nyugdíjazás életkorban. A cseh köztársaságban a nők előnyt élveznek, mert korábban mernek nyugdíjba, és gyermekeik számát is figyelembe veszik a nyugdíjba vonás életkorában, nyugdíjba vonás korának kiszámításakor. A néppárt véleménye a B-pontban szerepel, a cseh köztársaságban elveszíthetjük azt az előnyt, amelyet már megszereztünk. Emellett egy kérdésem is van a három a hármas ponttal kapcsolatban, amely azt mondja, hogy különösen az új tagállamoknak kéne felülvizsgálniuk nyugdíjrendszerüket, figyelembe véve a nők várható hosszabb élettartamát. Mit jelent ez a kifejezés? Nem igazán e, tudom, hogy hogy értelmezem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Simánszki úrnak. Parancsoljon. Köszönöm szépen felhívnám a figyelmet arra a kérdésre, amely a nők szociális és társadalmi szerepére hivatkozik, különös tekintettel a gyereknevelésre. A cseh példa valóban ösztönző, és az a véleményem, hogy a szakbizottságunknak egyértelműen kéne fellépnie a, diszkrimináció, a nők diszkriminációja ellen azért, mert ők nevelés feladatát, különösen amikor figyelme, figyelembe veszük a demográfiai kihívásokat, hiszen számos intézkedést foganasítottak, elég drágákat is, hogy elkerülhessék a demográfiai problémákat. Véleményem szerint az ilyen kérdéseket nagyon erőteljes kézzel kéne kezelni. Ne felejtsük el, hogy nagyon sok tagállam ban a nyugdíjkiszámítás, nyugdíjkor kiszámítás korát másképp alkalmazzák, a nők kevesebbet keresnek, kevesebbet is dolgoznak, bár várható élettartamuk hosszabb, ezért van alacsonyabb a nyugdíjuk. Míg a férfiak, akik többet dolgoznak, többet is keresnek, és várató élettartamuk hosszabb, tehát nem ö, veszik igénybe a nyugdíjt olyan hosszú ideig. Az elő, előre vetített, súlyozott állatok átlagot veszik figyelembe a nyugdíj kiszámításakor, ez pedig oda vezet, hogy a nők nyugdíja magasabb lesz, mint az általuk megkeresett nyugdíjalap azt indokolná. Nagyon sok helyzetben az államnak kell közbejár, közbelépnie. Ez egy olyan kérdés, ami azt mutatja meg, hogy hogyan fogjuk fel a nemeknek a munkaerőpiacon betöltött szerepét. Nem, a, nem arról van szó, hogy a, a nők, férfiak tovább dolgoznak, de rövidebb ideig élnek, hanem a nők diszkriminációjáról van itt szó. Ezek a rendelkezések nagyon üdvözlő, üdvözlőendek, és remélem, hogy be is emelik a cseh példát, hiszen a nők nagyon keményen dolgoznak otthon is, amikor a gyermek, gyermekeket nevelik és a családot gondozzák. Így járulnak hozzá a GDP-hez. Amit nem vesznek figyelembe, hanem gyakran büntetik a nőket szakmai életük végén. A, az állam, államnak kell őket aztán támogatni. Köszönöm szépen. Következő felszólaló. E, děkuji. Já bych chtěla navázat na to, co tady říkala moje kolegyně z České republiky. Köszönöm szépen. E, szeretnék kapcsolódni a cseh kolléga példájához. Valóban minden országban más rendszer alapján számítják ki a gyermekgondozásra töltött évek jelentőségét a nyugdíj kiszámításakor, vagy a nyugdíjba vonulás időpontjának kiszámításakor. Tehát el kéne kerülni azt a hibát, hogy csökkentjük azt az állás standardet, amelyet néhány államnak sikerült már elérnie oly módon, hogy egyedi e, nyugdíjkort határt áll, állapít meg. Szerintem az anyaságot, a gyermeknevelést figyelembe kell venni, és minden országon e, mu, minden országnak magának kell eldönteni, hogy ezt hogyan szervezi meg. A következő szempont, amit meg kell gondolni, úgy tűnhet, hogy a nők élettartama hosszabb, ezért furcsának tűnhet nekik, hogy korábban menjenek nyugdíjba, mint a férfiak. De ennek van két oka. Az első az, hogyha a, gyerek, a nő gondozza a gyerekeket néhány évig, és hogyha több gyereke van, akkor hosszabb ideig, akkor az történhet, hogy a gyermek gondozása, illetve a munkával eltöltött évek száma kevesebb, és ennek eredményeképp megkérhetik, hogy később vonuljon nyugdíjba, mint a férfiak. Ez az egyenlőség szabálya ezért kéne viszonyítani a nyugdíjkorhatárt a gyerekek számához. A második kérdés a férfiak rövidebb életkora. Hogyha többet gondoztak volna a gyerekek, gyerekeket, és szépen rendbe tartották volna a lakátot, akkor jobban jártak volna. Papadopoulos asszony, úr, következik, asszony. Köszönöm. Itt nagyon különböző szabályok léteznek a Európai Unió rendszerei között, tehát az országok ebben a tekintetben eltérnek egymástól. A nyugdíjak kiszámítása és a nyugdíjak rendszere is nagyon különbözőek, és szorosan összefüggenek az aktív keresőkorban befizetett járulékoktól. Ezt a rendszert mindenképpen modernizálni kell, hiszen most sokkal több nő dolgozik, mint korábban. Éppen ezért motivációra is szükségük van, hogy a munkavilágába bejussanak. Ezeket a pontokat szerintem mind figyelembe kell venni. Az is nyilvánvaló, hogy a nyugdíjrendszerben jobban figyelnünk kell a férfiak és a nők nyugdíjraira, hiszen a bérkülönbségek is jelentősek nők elég gyakran dolgoznak részmunkaidőben, bizonytalan keretekben, és ez természetesen mind kihat a nyugdíjra. A nőket jobban érintik a sztereotípiák és a diszkriminatív intézkedések, és emiatt elég gyakran kellemetlen munkakörnyezetben is dolgoznak. Ez pedig a szegénységet is növeli, főleg a gyermeküket egyedül nevelők esetében. Figyelembe kell vennünk a bérkülönbségeket, Matéra asszony ezt már megemlítette, 17-20 százalékos, néha még magasabb is ez az arány. Ezen kívül még eh, megállapíthatjuk, hogy eh, a várható életkor eh, a nők esetében magasabb, mint a férfiak esetében, hiszen számos olyan idősebb hölgy van, aki 75-80 éves koráig is él, viszont nagyon alacsony nyugdíjat kap, amelyen nehezen tudja az életét emberhez méltóan leélni. Tehát aktualizálni kell a nyugdíjrendszert, bizonyos minimális nyugdíjokat kellene biztosítani, hogy minden nő profitálhasson azokból. Az a véleményünk, hogy megfelelő kritériumokat is ki kell dolgozni, hogy a nemi dimenziót is jobban kidomborítsuk világosra kell tennünk azt, hogy a szociáldemokrata frakció szempontjai itt erősebben eh, képviseltetve vannak. Itt eh, a zöld könyv véleményünk szerint eh, nagyon jó alapot tartalmaz, amelyre tovább építkezhetünk a fenntartható és biztos nyugdíjrendszerek felé vezető úton. Ez pedig a nőknek is jobb lesz. Köszönöm Papadopoulos asszonynak. Emlékeztetném önöket arra, hogy van még néhány témánk a napirenden, és a koordinátori ülés fél tizenkettőkor kezdődik, tehát kérek mindenkit, aki felszólalni szeretne, hogy fogja rövidre. Most megadom a szót. Bauer asszonynak parancsoljon. Köszönöm szépen nagyon izgalmas kérdés. Hadd említsem meg, hogy az egyelő lehetőségek néha hátrányokat is teremtenek az itt mondott elv értelmében. Az a privilégium, amely még fennáll a cseh jogrendszerben, a nyugdíjkorhatárt illetően. Ezt a szlovák jogrendszerben visszavonták, és a második, másik oldalon felvetettek néhány lehetőséget arra, hogy a, já, hogy a járulékokat csökkentsék a gyermekek számához képest. Fél százalékról van szó minden gyermek esetében, minden felnevelt gyerek esetében. Másfelől nagyon jól emlékszem, hogy volt egy kísérlet arra, hogy másféle korhatár kiszemtási rendszert indítsanak be, amely tekintettel van a várható élettartamra nyugdíjkorhatár idején. Akkoriban 7 évnyi különbséget jelentett ez, tehát, hogy elfogjuk, elfogadjuk ezeket a különbségeket a jog, jogi rendszerben, az nagyon veszélyes lenne. Nehéz feladat lesz Barbarának, hogy olyan kompromisszumot teremtsen, vagy módosítást írjon, amely tükrözi mindezeket a különbségeket. Csak szeretném elmondani, hogy van egy állásfoglalásunk, amelyet a 2006 körül fogadtunk el, nem emlékszem pontosan, talán 2008-ban, amely a nemek közti fizetési különbséggel foglalkozik, mert egyértelmű teljesen, hogy különbség áll fenn a nők és férfiak nyugdíjösszege között is, mégpedig ennek nagy része már a fizetések különbségéből ered. Tehát itt az ideje, hogy felkérjük a bizottságot, hogy ezzel a kérdéssel is foglalkozzon. Köszönöm szépen Bauer asszonynak. Lölling asszony következik, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Elnézését kérem. Más problémákkal kellett foglalkoznom questori minőségemben, úgyhogy elnézést kérek. Nos, azt szeretném elmondani, hogy amikor követelünk valamit, akkor azért oda kell figyelnünk arra, hogy a tagállamokban milyen rendszerek léteznek. Én nem tudom, hogy miért beszélünk a, a biztosítási matematikáról. Persze ez fontos, de ez nem azt jelenti, hogy a nyugdíj megállapításához kell ez, mert nyilvánvaló, például az én hazámban, ha valaki többet dolgozik, a fizetése magasabb, és több a nyugdíja. Teljesen normális. Mert az ember fizet járulékot, mégpedig a fizetés alapján. Tehát azok, akik több járulékot fizettek, magasabb nyugdíjra jogosultak. Úgyhogy vigyázni kell, amikor azt akarjuk, hogy vegyék figyelembe például a részmunkaidőt. Olyan rendszerben, ahol a nyugdíjat a járulékok finanszírozzák, és a fizetések alapján számolják ki, nem lehet kérni azt, hogy valaki aki mondjuk 8 vagy 20 órát dolgozott hetente, ugyanolyan nyugdíjjal rendelkezzen, mint aki mondjuk 40-et, 40 évet, ö, és 40 éven keresztül fizet a, a járulékot, plusz a munkaadója is. Nyilván valamilyen minimál nyugdíjat meg kell állapítani, és ilyenek léteznek is, azok számára, akik nagyon kevés óraszámban dolgoztak, és így szinte ugyanolyan nyugdíjjal rendelkeznek, mint akik minimálbérrel ö, dolgoztak, mert nálunk is van minimálbér. Ez egy kicsit igazságtalan. Ezért ö, fel kell tenni a kérdést ugye az oktatásban eltöltött évek során is, mint ahogyan a gyerekek esetében is feltesszük a kérdést, hogy hány évet vett ez igénybe, amikor valaki gyereket nevelt. És vannak olyan ö, gazdasági rendszerek, amelyek vissza akarnak fordulni, és ez a lehető legkedvezőtlenebb a nők számára, mert bizonyos évet el kell tölteni az oktatási rendszerben ö, ahhoz, hogy az ember eljusson egy bizonyos szintre, hogyha majd jogosult lesz a nyugdíjra. Úgyhogy azt hiszem óvatosan és csínyán kell bánni majd ezekkel a kérdésekkel. Köszönöm. Köszönöm, Lölling asszony. Néhány rövid megjegyzés a bizottság részéről. Nordheim úr parancsoljon. Ezt a zöld könyvet azért indította el a bizottság, mert véleményt akart alkotni ezekről az összekapcsolódó kérdésekről. Az volt az elképzelés, hogy holisztikusan közelítsük meg a nyugdíjakat, megvizsgáljuk a különböző európai eszközöket, amelyek segíthetik a tagállamokat. A bizottságnak nem szállnék a um, megosztani a kompetenciákat ezen a területen, csak azt kérdezzük meg, hogy az Európa miként javíthatja a jelenlegi munkáját, hogy tükrözzük azokat a változásokat, amelyeket a nyugdíjrendszerek hoztak, oly módon, hogy ez tükrözze a demográfiai változásokat, és nem a kollégiumnak egy álláspontja van, amelyet megtalálnak önök a zöld könyvben is. Tükrözni szeretné a nemek különbségét a nyugdíj kérdésében is. A kollégium konzultált november 15-én is megjelenik az parlamentben, és amikor ez elkészül, jelentés készül a konzultációról, azután a kollégium majd kialakítja véleményét, amely egy fehér könyv formájában is megtörténhet. Köszönöm szépen, köszönöm, mondja az elnök asszony. Bez, záró megjegyzés Matea asszony részéről kérem, hogy nagyon röviden tegye meg, mert van még néhány ügyünk. Köszönöm, elnök asszony. Én is az órára nézek. Nagyon rövide leszek. Nagyon eh, nagyra értékelem Luling asszony véleményét, aki azt mondja, hogy legyünk óvatosak. Megértem, mert nagyon érzékeny kérdés, hiszen az európai nyugdíjrendszerről beszélünk, amely különbözhet a tagállami nyugdíjrendszerekétől, ezért eh, kell nekünk jobb nyugdíjrendszer, amely megfelelő, fenntartható, kiigazítható annak érdekében, hogy minőségi nyugdíjat nyújtsunk férfiaknak, nőknek is. Az elnök asszonyt szeretném megkérni, hogy hagy, hagyjon több időt egy ilyen nagyon érzékeny kérdés megvitatására. Köszönöm, hogy az elnök asszony. A módosítások benyújtásának határidője november 10-e, és 29-30-án szavazunk erről a bizottságban. Most pedig sietünk a következő napirendi pontot megtárgyalni, amely a házasság felbontására és különválásra alkalmazandó jogterületén megvalósuló megerősített együttműködés végrehajtásáról alkotott vélemény. Megadnám a szót rögtön Klassz asszonynak, aki ma helyettesíti Nibler asszonyt, aki a felelős. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy megadta a szót nekem. Niber asszonyt helyettesítem ma, aki eh, Bajorországi part, pártrendezvényen eh, vesz részt, aki női kvótát szeretne eh, ott elérni. Ez a vélemény amely szorosabb együttműködést szorgalmaz a házasságok felbontására és különválasztására alkalmazandó jogterületén megvalósított együttműködésről. Nibler asszony nevében a következőket mondhatom el. Körülbelül 300 ezer házasságot kötnek évente az EU-ban, amelyben kötnek olyat is, amelyben a tagok felek különböző tagállamokból származ, származnak. Ha, legalább 60 millió két, nem, két nemzetiségű házasságról tudunk, és ezeknek az end házasságoknak 150 160 ezer ebből vállással végződik, és mivel a tagállamokban külön, külön eltérő a vállás joga, és annak érdekében, hogy garantáljuk a biztonságot, igazságot és szabadságot, és biztosíthassuk az emberek szabad mozgásának jogát, ezért fontos közös szabályokat alkotni, ki kell dolgoznunk, hogy hogyan bánjunk olyan helyzetekben, ahol az egyes jog, jogrendszerek eltérnek és konfliktusban vannak egymással. Nibler asszony rövid jelentést írt, akart valamit mondani a módosításról, amelyet benyújtottak. Kiegészítette a 16-os preambulum bekezdést, amely a joghatóság a bíróság megválasztásáról szól, a partnereknek tájékoztatni kell őket a választás következményeiről annak érdekében, hogy a felek tisztában legyenek a választások következményeivel, és tájékoztató döntést tudjanak hozni. Véleményében Nibler asszony jegyzői felhatalmazást kér a döntéshez, jegyzői hitelesítést, valamint a következményekről szóló információról is jegyzőnek kell hitelesítenie az nyilatkozatot. A jogsegélyt is rendelkezésre bocsájtani a családnak. Legtöbb tagállamban eltérőek a szabályok a jogi esetek költségét illetően, annak érdekében, hogy tükrözzük a helyzet, helyzet különbségét, de elérjük azt, hogy vannak ilyen jellegű szabályok, és alkalmazzák is ezeket. Az előadó azt mondja, hogy ezeket a szabályokat a jogi különvállás és vállás esetében alkalmazni kell annak érdekében, hogy különösen a pénzügyileg nehezebb helyzetben lévő párok esetében kaphassanak ők jogsegélyt, és ne szenvedjenek hátrány pénzügyi helyzetük miatt közös számla esetében a nőknek, eh, nők eh, nehézséget szenvednek. A 2-es és ötös bekezdés és a 17-es preambulum bekezdésben megvizsgáljuk eh, a vonatkozó jog megválasztását, amikor házasság felbontásáról vagy különválásról van szó. Nibler asszony úgy érezte, hogy ezek, ezek a bekezdések nem elegendőek, és jegyzői hitelesítés kell a döntéshez, emellett pedig elektronikus kommunikációt el kell utasítani, mert az megnyitná az ajtót az elért megegyezés előtt. A 20-as preambulum bekezdésben azt írja, hogy nagyon sok tagállamban a bejegyzett élettársi kapcsolatot elismerték jogilag, és senki nem javasolja azt, hogy ezt EU szinten kéne elismerni. Az előadó úgy véli, hogy a tagállamoknak lehetővé kell tenni, hogy alkalmazzák a rendeletben foglalt szabályokat, figyelembe véve a, külön, a tagállamok különböző jogrendszereit, olyan esetekre, ahol bejegyzett pa, partneri viszonyt bontanak fel. Végül a négyes pont, pont arról szól, hogy ki kell tágítani a hatáskört. A bizottság azt javasolja, hogy a bontóperben és a különvállásban, bár a házasságok annulálását itt nem említik, és nem is zárják ki kifejezetten, a nők bizonyos esetekben jelentőség lehet számukra az, amikor nem, vál, nem válnak el hivatalosan, de a házasságot annulálják, semlegesítik vagy törlik és mivel ez kapcsolódik a vállás kérdéséhez, a bizottság javaslatának ki kell terjedni a házasság annulálására is. Ez szerepel Nibler asszony dokumentumában, és nagyon örömmel vállom a megjegyzéseket. Köszönöm szépen, Klassz asszony. Katrapulos asszony, kérem, hogy fogja nagyon rövidre. Actually, Mrs. President, I have uh, some questions. Elnök asszony, kérdésem van Tarabella úrhoz, de mivel nincs itt, az egyik kérdés eh, Nibler asszonyhoz szól, mégpedig arra a kijelentésre, amit most tett meg a a, regu, a, a rendelet hatáskörére kiterjesztéséről. Tarabella úr azt kéri, azt kérdi, hogy ezt miért fogták bele a jelentésbe, és a bizottság miért zárta ki? Ez az első kérdés Nibler asszony felé. Valamint van még, valamint van még két kérdésem a bizottság részére. Az első az ötös cikkre vonatkozik. Kérem, hogy magyarázzák meg a Lexfori jelentését egy konkrét példával, mert a Lexfori az a hely, ahol a joghatóságot beiktatták. De képzeljük el, hogyha ez a joghatóság Máltán van, amely nem ismeri el a, házas, a vállás jogát, mi történik akkor? Kérünk tehát némi magyarázatot erről. Kérem mondjon példákat is olyan helyzetről, amely nem rendelkezik a vállásról, vagy nem teszi ezt eh, lehetővé, vagy a, a eh, illető jogot. A második kérdésem pedig a hetes cikkre vonatkozik, szintén a bizottságnak szól. Kérem, hogy magyarázzák meg, hogy mi ez a manifestly incompatible with the public policy of the forum, Mit, mi a ö, ö, public law meghatározása ö, az esetjog alapján. Köszönöm szépen. Köszönöm, Loling asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Ez nagyon fontos. Ezért gondolom úgy, hogy nem kellene túlságosan ö, ö, nagy ö, nyomást gyakorolni ránk, hiszen kényes kérdésről van szó. Örülök, hogy a bizottság ezt a kezdeményezést tette, mert hát most már több mint 45 éve kértem a bizottságtól az első alkalommal, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Hestán úr, a bizottság elnöke akkor nyilván azt válaszolta, hogy nem igazán az ő hatáskörébe tartozik, mert a szerződés ezt nem tette lehetővé. Úgyhogy óriási az előttünk álló probléma, különös tekintettel a vállási turizmus területén Európában, mert mások és mások a jogszabályok az egyes országokban. Csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy ez a kezdeményezés és 95-ben már született egy saját kezdeményezésű ö, ö, jelentés arra vonatkozóan, hogy a nyugdíj jogosultságot ketté válasszák vállás esetén. Úgyhogy esetleg ajánlást kellene megfogalmazni abba az irányba, hogy ide bevegyük ezt. Nos, ennyit szeretnék elmondani, bár sok még a mondani valóm, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy azzal foglalkozunk, amit már kértünk a bizottságtól, és ugye most már 15 éve nem történt semmi ezen a téren, pontosan azért, hogy elkerüljük ezt a vállási turizmust, mert ugye Németországban létezik a nyugdíj kettéválasztása vállás esetén, de a többi országban nem. A cél pontosan az, hogy elkerüljük azt a helyzetet, hogy a nyugdíjjogosultságot egy olyan nővel kelljen megosztani, aki nem dolgozott. Ezt ugye el kell kerülni. Köszönöm. Köszönöm, Luling asszony. Az a véleményem, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. Kár, hogy ilyen kevés az időnk de meghívott vendégem van a következő napi rendi ponthoz, akit szeretnék meghallgatni. Tehát Ceszkova azt, hogy kérem, hogy nagyon röviden beszéljen. Visszatérünk még ehhez a kérdéshez. Tudom, hogy fontos. Köszönöm szépen röviden. Ez valóban egy nagyon fontos kérdés, és sokkal több időre van szükségünk, hogy megvitassuk. Egy dolgot el kell magyaráznunk, mégpedig azt, hogy a tagállamok magánjoga miként használják fel. Nagyon sok jogi szempont van, amit itt meg kell vitatnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, bizottság. Jó reggelt, elnök asszony, jó reggelt, Hölgyeim és Uraim, köszönöm a meghívást a FAM bizottságba. Szeretném mindeneket megköszönni az előadónak azt, hogy ilyen hatékonyan és ilyen gyorsan megfogalmazott egy véleményt. Nagy mértékben osztjuk az elnökség nézetét, hogy minél hamarabb elvégezzük a munkát ezzel az anyaggal, és hogy a célt minél hatékonyabban teljesítsük. Tehát üdvözlöm szándékukat, hogy júliusban már született egy meghatalmazásról szóló gyűjtés, döntés. De most átérek a kérdésekre. Papadopoulos asszony kérdése arra vonatkozott, hogy mi az eszköz célja, illetve a hatásköre, tehát hogy miért zártuk ki a házasságot azért, a, és a pénz, ami ezzel jár, azért, mert igazából a vállás igazából nem tartozik ebbe a témakörbe, de biztosíthatom, a tagokat, hogy nem esünk jogi vákumban, hiszen léteznek már ilyen szabályok. Tehát nem azt akarjuk, hogy itt harmonizáljuk a törvényeket, itt a, hiszen a tagállamokban kompetens bíróságok foglalkoznak a vállások anyagi vonzataival is. A kettes pont, igazából az ötös cikkre kérdezett rá, az ötös cikk alkalmazandó jogszabály, és ez különbözteti meg a hetes pontban található záradéktól. Vannak olyan tagállamok, amelyek eh, ismerik ennek az alkalmazandó jogszabálynak a természetét, és ahogy eh, ezt mi interpretáljuk, itt a jogrendszerek eh, különböző megítéléséről is szó van. Tehát néha itt a közrendre vonatkozó záradék is szerepel. Ez ebben a rendszerben jól működik. És ebben meg is állapodhatunk. és megpróbáljuk márciusig ezt a javaslatot beépíteni az anyagunkba. Hiszen 2008-ban a kompromisszumos javaslatban ez már szerepelt. A harmadik kérdés, hogy mit jelent ez a manifestly incompatible, tehát hogy kirívóan inkompatibilis. Tehát az összes alkalmazandó jogi eszközöknél megemlítjük ezt, tehát nem csak az EU-s joganyagban, hanem a hágai anyagban is benne van, tehát ez azt jelenti, hogy a közrendet óvatosan kell kezelni. Az Európai Unióban ahol közös jogtér van, abból indulunk ki, hogy a jogrendszerek és a bíróságok bíznak egymásban. Tehát itt a manifestáltan szó azt jelenti, hogy itt az alkalmazandó jogot problémák nélkül alkalmazhatják, és a bíróságok megbízhatnak egymásban. De úgy gondolom, hogy a többi megjegyzés a 2006-os évre megy vissza, amikor itt a 2006-os javaslatunkból néhányat kivettünk a tagállamok kezdeményezésére. Tehát itt a bizottság sok más nem tehet, tehát néha el kellett gondolkodnunk ezen, és most eljött a pillanat, hogy most sokkal bátrabban érezzük magunkat az önök hozzájárulása segítségével. És arra szólítanám fel őket, hogy folytassák ezt a jó munkát és fejezzék be. Köszönöm. Köszönöm szépen a bizottságnak ezeket a szempontokat. Klász asszony, igen, rövid leszek. Köszönöm a hozzászólásokat, köszönöm az egészséges hozzáállást. Továbbadom Nibler asszonynak, természetesen felmerül az a kérdés, hogy mi van azokkal az országokkal, ahol nincsen jog a válláshoz. Tehát például Málta, egy olyan ország. Itt a saját lehetőségénkre kell korlátozódnunk. Tehát ennek a dolognak tudatában kell lennünk. Itt egy erősebb együttműködésről van, van szükség, és ez egy nagyon fontos lépés tehát nem diszkriminatív, hogyha informálódom, de természetesen információkra van szükségem, hogy mely jog hogyan eh, rendelkezik a házasságról, a házasság eh, felbontásáról. Tehát itt eh, meg kell vizsgálni tagállami kontextusban is, hogy hogyan tudunk itt megfelelő anyagot létrehozni. Köszönöm. Köszönöm, Glász asszony. Akkor most gyorsan áttérünk a következő napi rendi pontra. Azt mondanám, azért, hogy november 9-a a módosítók határideje, és november 29-30-án szavazunk, és a Júri Bizottság pedig december 2-án szavaz. Tovább megyünk a következő témára. Ez a nőknek a mezőgazdaságban és a vidéki területeken betöltött szerepük. És most Jegle asszony túl elnézést kérek, hogy túlléptük az időt, és most így rögtön átadom Jegle asszonynak a szót. Köszönöm, elnök asszony. Sajnos el kell mondanom, hogy 12-kor el kell hagynom önt, hiszen az a megválasztott kirgisz kormány küldöttségét fogadom, és nagyon udvariatlan dolog lenne, hogyha ezeket a magasrangú vendégeket magukra hagynám a bejáratnál. Én is igyekszem rövidre fogni magamat. Köszönöm, hogy bemutathatom a jelentést. Nagyon fontos számomra, hogy a nőket összehozzam ezen jelentés alapján. Mi a háttere? A spanyol elnökség foglalkozott ezzel a témával, tehát nők a mezőgazdaságban és a vidéki térségeken. A spanyol elnökség egyik prioritása volt ez. A spanyol elnökség után a témához szerveztek eh, megbeszéléseket, és azonban valahogy feledésbe merült utána. Néhányan úgy gondolták, hogy nagyon fontos témáról van szó, amelyről beszélnünk is kell. És pedig eh, a közös európai agrárpolitika szempontjából, tehát itt a második oszlopra utalnék, a második pillérre, és eh, arcot kellene adnunk a témának, tehát nők a mezőgazdaságban. Az első tervezet a jelentéshez úgy nézett ki, hogy nagyon sokan eh, akartak hozzászólni, tehát eh, sokan megkapták ezt a piszkozatot, a különféle frakciók is, a mezőgazdaság és vidéki területeken élő nők szövetségei is megkapták, és a jelentés 6000 karakteres, ez nagyon kevés, Éppen ezért nagyon röviden említünk csak témákat. A mezőgazdasági bizottságban vitát is folytattunk, és az a véleményünk, hogy jó módosítókkal, jó kompromisszumokkal felkelthetjük az érdeklődést a téma iránt. És ebben is kérem támogatásukat. A jelentés öt részből áll, kettő a preambulum bekezdéshez, tehát nők a mezőgazdaságban, a vidéki területeken, multifunkcionális vidéki térségek, ezen kívül a vidéki területek, mint élettér, és a nők a mezőgazdaságban és a vidéki területeken. Az egyik leglényegesebb pont az, hogy meg vagyunk győződve, és az egész Agrárbizottság támogat, hogy a nők képzik az agrárszektor egyik gerincét, másrészt a vidéki térség gerincét. Egyre fontosabb ez. Fontos, hogy a nők szerepét definiáljuk a mezőgazdasági üzemekben és általánosságban a vidéki és térségeken. Jobban figyelembe kell vennünk, ki kell domborítanunk multifunkcionális szerepüket és teljesítményüket. A nőknek és a férfiaknak perspektívát kell adni a vidéki területeken. Az Európai Unióban már léteznek olyan vidéki területek, ahol jól képzett nők elhagyják ezeket a térségeket, és nagyon sok minden összeomlik, hogyha elköltöznek az emberek. Ez a pont is világosá vált a vita során, számos tagállamban problémát is jelent ez. Tehát maradásra kell bírnunk az ott lakó nőket. Feltesszük magunknak azt a kérdést, hogy milyen szükségletek és milyen potenciálok adódnak a vidéki térségeken a nők számára. Ezeket pedig jobban szeretnénk integrálni az összteljesítménybe. Egy további pont a vállalkozó nők segítése, tehát hogy a családjukkal önállóakká válhassanak, vagy pedig az, hogy feltesszük a kérdés, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy nő saját munkát folytasson, plusz gazda legyen a férje. Tehát, hogy milyen infrastruktúrára van szükség gyermekeknek, idősöknek, ellátást kell nyújtani, megállapítottuk, hogy nincsen megbízható adatbázisunk, hát nehéz abból következtetni, ami rendelkezésünkre áll. Nagyon jó példákat kaptunk a tagállamokból, azonban nehéz a legjobb gyakorlatot ebből leszűrni, amelyet továbbadhatunk. A gazda nők, tehát a termelő nők témája is szerepet játszott a vitánkban. Természetesen a nőknek is részt kell venni a jogok és kötelességek gyakorlásában, ami a mezőgazdaságot illeti. Tehát általában a kötelezettségük már megvan, a joguk azonban nem. Tehát a nőket is képviseljék a mezőgazdasági szövetségekben, kapjanak részesedést a bevételekből, és kapjanak szociális biztonságot nyilvánvaló számunkra, és a tagállamokban különféle jog szabályok vannak, de meg vagyok győződve róla, hogy nagyon fontos az, hogy ezt megvitassuk. A megfogalmazásom, hogy a szövetségekben, testületekben megfelelő képviseletet kapjanak a nők, ez az én saját megfogalmazásom, és szeretném elmondani, hogy milyen válaszokat kaptam kvótákat követeltünk, hogy a testületek 40%-a nőkből álljon. Már júniusban folytatunk egy vitát, eléggé sokat vitáztunk a témán. Szeptember 28-án műhelyt is rendeztünk, és 20, október 26-án mutattam be az Agrárbizottságban a jelentést. November 16-áig van idő a módosítókra, és az Agrárbizottságban január 26-án lesz a szavazás, és márciusba kerül plénumra. Tehát még bőven van időnk, hogy részt vegyünk a vitában, és én természetesen kész vagyok rá. Köszönöm. A bizottság nevében szeretném Jegle asszonynak megköszönni a munkáját, és köszönjük, hogy informált minket a mezőgazdaságban és a vidéki térségben élő nők helyzetéről. Jegle asszony azt mondta, hogy november 16-áig várjuk a módosítókat. Ezután pedig szavazunk illetve a Júli Bizottság január 27-én szavaz. Tehát van időnk megvitatni a módosítókat is a mezőgazdasági bizottságban. Köszönöm szépen, Nyegle asszony, hogy bemutatta az anyagot, és most uh, a rendes ülésünket lezárjuk, és megkérem a koordinátorokat, hogy maradjanak velünk. A nem koordinátorok kérem hagyják el a termet, és nagyon gyorsan, mert nagyon szorít az idő. Köszönöm. yes, because it's, uh, more members when yes, they yes, press yes. something over. the